Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, kérek mindenkit, Gáler kollégát is, hogy foglaljon helyet. Szóval szerint semmilyen közlendőm nincsen. Elfogadhatjuk a napi rendet, igen? Rendben van akkor már is. A hármas napi rendi ponttal kezdjük el. Eszmecserem Hollandia külügyminiszterével, Bernd Kendersel, a holland soros elnökség prioritásairól. Az Európai Tanácsban, illetve a bővítés kérdése, is, gondolom más kérdés is napi renden fog szerepelni, az Európát kör, körülvevő Ring of Fire, vagy tűzgyűri kérdésével, a menekült kérdéssel is biztos foglalkozni fog a tanácselnök úr, miniszter úr. Nem a legkönnyebb időszakban vette át az Európai Unió soros elnökségét a Hollandia. 35 éve vagyok az Európai Parlament tagja, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legnehezebb időben, eh, ami, amire vissza tudok emlékezni, az Európai Unió előtt álló legnehezebb időszakban vették hát a stafétabotot, de Hollandia nagyon kitűnő partner lesz ebben, ezzel meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is először el szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek ismét az Európai Parlamentben. Mindig elmondom, hogy önök az egyetlen megválasztott európai intézmény. Ez az az intézmény, ahol nagyszerű viták zajlanak a külügyi és a bővítés kérdéseiben is. És itt ezek az európai politikát. 2004 óta, a legutolsó elnökségünk óta sok minden megváltozott az Európai Unióban, a parlament számára is, és nagyra értékelem, ahogyan a parlament egy teljes jogú társ jogalkotóvá vált az elmúlt években. Ezért nagyon fontos, hogy itt lehetek. Intenzifikálni akarjuk önökkel a kitűnő együttműködést, mely már meglét, lé, létezik, és szisztematikus partneri kapcsolatot szeretnénk kiépíteni, és örülünk annak, előre tekintünk pozitívan egy termékeny együttműködés elében. Örülök tehát, hogy képviselhetem a holland elnökség alatt a tanácsot a parlamentben, Janin Hennis kollégámmal <clears throat> a volt európai parlamenti taggal és holland védelmi miniszterrel. Mm, az elkövetkező hat hónap prioritásairól szeretnék szélesebb kontextusban beszélni, ezután pedig az EU bővítési kérdésekről szeretnék beszélni, és biztos vagyok benne, hogy a vitában, magában eh, a migráció kérdéséről is szó lesz. Egyetértek, nagyon nehéz feltételek mellett vesszük át a soros elnökség stafétabotját, amely feltételek az európai együttműködést teszik nagyon szükségesé, a szélsőséges mozgalmak megjelenése, a migráció, valamint a keleti határon egy komplex és fragilis, e, borulékony helyzet tanúi vagyunk, és mindenki európai választ, európai együttműködésen alapuló választ keres, amikor a gazdaságból, vagy a terrorból, vagy a menedék kérők áramlatából eredő kérdésekre keresünk a választ. Partnerre van önökre szükségünk, annak érdekében, hogy minden európai számára egy jobb jövőre tett ígéretet be tudjunk tartani. Biztos vagyok benne egyébként, hogy a nehézségek meghaladására az európaiaknak tehetsége és készsége is van. A múltban is megoldottuk ezt a helyzetet, most is meg fogjuk oldani, ehhez azonban elkötelezettségre. És persze az elf, elveinkre is szükség lesz. Mi soros elnökségként, honest brokerként, tisztességes közvetítőként szeretnék fellépni, aktívan vesz majd részt az elnökség a munkában, de igyekszünk pragmatikusak is lenni. Európának most arra van szüksége, hogy azt, amit az emberek elvárnak tőlünk, meg valósággá is tegye. A holland elnökség a lényegre fog koncentrálni, amely összekapcsol bennünket a társadalommal és az európai cégekkel, a civil szervezettel, a civil társadalommal, úgy, hogy mindezt a tiszt, az átláthatóság szellemében fogjuk végrehajtani. A 2014. június Európai Tanács iránymutatásai alapján fogunk fellépni, mi szerint, hogy az Európai Unió arra kell, hogy koncentráljon, ami fontos a szereplők az állampolgárok számára. Csak úgy nyerhetjük vissza az állampolgárok bizalmát, hogyha kézzelfogható eredményeket mutatunk fel, ez nem egy öncél, hanem enélkül nem tudunk hatékonyak lenni. Ez pedig azt feltételezi, hogy az előttünk álló legnagyobb kihívásokra, melyről az Európai Tanács stratégiai agendája szól, választ adjunk, ezen menetrend végrehajtására fogunk koncentrálni, bár tisztában vagyunk velem, hogy az instabilitás körét nem tudjuk hat hónap alatt stabilizálni, és persze lehet, hogy ismeretlen kihívások is torgyosulnak majd előttünk, és ezekre stratégiai megoldást kell majd adnunk. A főképviselő és bizottsági alelnök asszony erőfeszítéseit támogatni fogjuk az Európai Tanács stratégiai agendája keretében, de ebben a kontextusban, mint minden soros elnökség, leszeretnénk tenni a névjegyünket egy biztonságosabb és a jövőben jobban jövőképesebb Európai Uniót szeretnénk építeni, az emberi jogok tiszteletbe tartásával, valamint az Európai Unió külügyi fellépésének stratégiai megközelítésével, és az újfajta kihívásokra adott válaszsal, mint a ciberháború esetleg. A soros elnökség alatt koncentrálni fogunk egy sor kérdésre, és átfogó módon próbálunk választ adni a kihívásokra, úgyhogy figyelembe veszük a belső és a külső biztonság kérdéseinek összefüggését. Ezt ki kell emelni, ezt a szempontot, hiszen az Európai Unió nem csak egy olyan szervezet, amely a sikereik, sikerein piké pihenhet meg, nem. A nehéz helyzetben is be kell bizonyítanunk, hogy működőképesek vagyunk. Már pedig vagy ö, exportáljuk a stabilitást, vagy pedig importálni fogjuk az instabilitást. A közös külös biztonságpolitika megerősítésében nem csak konkrét és pragmatikus kell, hogy legyünk, hanem biztosítani kell azt is, hogy Európa közös örökségét védjük meg. A nyugati-balkáni bővítés és a törökországi bővítés kérdése is a renden marad. A december, 2015 decemberi csúcs következtetései világos iránymutatást adnak a bővítés tekintetében. A bővítési politika az Európai Unió legsikeresebb eszköze a tagjelölt országokban a emberi jogok, a stabilitás, a demokrácia megerősítésére a múlt évben egy sor krízis tapasztaltunk meg, főleg a migrációs és menedékkérő válság hívta fel a figyelmet arra, hogy szorosan kell együttműködnünk partnereinkkel. Ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy a tagjelölt országok képesek legyenek a rájuk háruló felelősségnek megfelelni, amikor taggá válnak, és persze biztosítani kell azt is, hogy az Unió kész és hajlandó arra, hogy új tagokat integráljon. Az elnökség ezért az egész folyamat hitelét hangsúlyozza, ragaszkodni fogunk a feltételesség vagy a kondicionalitás elvéhez, és ahhoz, hogy a tagjelölt országok eredményeit kell figyelembe venni a jogállamiság, illetve az alapjogok területén. Legyünk szigorúak, de tisztességesek. A szigorúság azt jelenti, hogy feltételek nélkül teljesíteni kell a feltételeket, és a tagállamok, a leendő tagállamok feladat, hogy megfeleljenek ennek. A tisztességes meg azt jelenti, hogy testre szabott segítséget kapnak az országok, technikai segítséget és pénzügyi támogatást is kapnak a különböző reform folyamatok végrehajtására. Ez azt is jelenti, hogy az Európai Uniónak be kell tartani az ígéretét, miszerint ha egy ország megfelel a feltételeknek, akkor beléphet teljes jogotakként a strukturális fenntartható reformok a bővítési folyamat lényegét képezik, a gazdaságirányítás és közigazgatás, valamint a jogállamiság területén. A folyamat éppen ezért néha hosszabban tart, de mm, fenntarthatóbbá válik. A bizottság új beszámolósi rendszere hasznos, átláthatóbbá teszi az országok helyzetét, nem csak számunkra, hanem az érintett országok állampolgárai számára, mérhetőbbé és átláthatóbbá teszi az országok előrelépését. A bizottság nem csak az, országjelentésben nem csak az előrelépésről, hanem a kihívásokról is beszél, melyeket az elkövetkező évben kezelni kell. Ez pedig az Európai Parlament számára is nagyon fontos. A gazdasági kritériumok, az alapjogok, a korrupció elleni harc, vagy a közigazgatás reformja tekintetében az egyes tagjelölt országokban illetve azon területeken is, ahol a nagy kihívások állnak. Hasznos ez tehát az érintett országok, illetve a szociális szereplők számára az országokban, és um, így um, a saját kormányuk tevékenységét is ellenőrizni tudnék. Néhány észrevételt szeretnék tenni az érintett országokról. Jelentős lendületet kapott a bővítési folyamat az utóbbi időben. Három társulási konferenciát lehetett tartani decemberben Törökországgal, Szerbiával és Montenegróval. Törökország esetében történt a legtöbb változás, mind a bővítés területén, mind a politikai, migrációs ügy politikai kontextusa területében. Törökország kulcspartner az Európai Unió számára. <clears throat> Novemberben az Európai Uniós Törökország megerősítette azt a szándékát, hogy újabb lendületet adjon a bővítési folyamatnak. Egy sor közös érdeklődési terület van közöttünk, és persze nyomon követjük a migráció területén tett török lépéseket, de a külös biztonságpolitika területén is, hiszen hatalmas kihívásokkal néz szembe Törökország Szíriában, vagy gondoljunk csak a szörnyű isztambuli támadásra, itt is feladata van, tehát a terrorizmus elleni harcban is feladata van Törökországnak. A közös migrációs áramigazgatás is nagy kihívást jelent számunkra, és éppen ezért az itt megtett folyamatot nyomon kell követni. Vizsgálva, megvizsgálva, hogy biztosítandó, hogy jól működik mindez. Ugyanakkor egy sort, sor hiányosságról beszélnünk kell főleg az alapjogok érvényesülése és a jogállamiság területén. Törökországnak tehát sürgősen lépéseket kell tenni, annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét megteremtse, és a gyülekezési és szólásszabadság elveit érvényesítse. Szerbia esetében is nagy lépéseket tettek, kulcs megállapodást kötöttek Koszovóval, bár a koszovói helyzet még mindig bizonytalan, és jelentős lépéseket tettek az alapjogok érvényes, az a jogállamiság érvényesülése területén. Így megnyithattuk az első két tárgyalási fejezetet, és reméljük, hogy a 23-as és a 24-es jogállami fejezeteket is megnyithatjuk elnökségünk során. Montenegro jelent, folyamatosan halad a társulási, illetve a csatlakozási folyamatban. Az év kulcsfontosságú lesz annak érdekében, hogy minden politikai szereplő a parlamenttel szorosra kösse a kapcsolatát megfelelő jogállami keretek között úgy, hogy a korrupció elleni harc és a szervezet bűnözés elleni harcról sem feledkeznek meg. Ami pedig a stabilizációs és társulási folyamatot illeti a firommal, látjuk a fragilis politikai helyzetet, és ez persze az EU csatlakozási folyamatra is kihat. Tudom, hogy a parlament tagjai nagyon aktívak abban, hogy segítsék a folyamatot, és segítsék megoldani a firomi megakadást. A júni-júliusi politikai megállapodások végrehajtása, az 2016 áprilisi tíz szabad és tisztességes választások végrehajtása megítélésünk szerint alapfontos, alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a politikai rendszerbe vetett bizalmat megerősítse. Albánia folyamatos előrehaladást tett, kulcsprioritásokkal foglalkozott, további erőfeszítésekre van ugyanakkor szükség, többek között az igazságügyi reformcsomag elfogadására. Korai fázisban van ugyan Bosznia-Hercegovina és Koszovó, de üdvözöljük az itt megtett lépéseket. Bosznia-Hercegovina a reform útján halad, a reforma ágenda elfogadásával tavaly júliusban, és az első stabilizációs és társulási tanácsülést múlt decemberben megtartottuk. Persze egy széleskörű menetrendet kell majd végrehajtani Bosznia-Hercegovinában annak érdekében, hogy egyáltalán a tagság iránti kérelmet megvizsgálhassuk. A, a szerb tagköztársaságban például az igazságügyi hatóságok függetlensége egyetlen, egyáltalán nincs biztosítva. Reméljük ugyanakkor, hogy előrelépést érhetünk el ebben az ügyben. Rövid következtetésképpen. Az itt felvázolt háttér megmutatja, hogy a soros elnökség nehéz helyzetben vette át az Európai Unió soros elnökségének stafétabotját. Fontos tehát, hogy a stabilitást exportáljuk, semmint, hogy az in, instabilitást importáljuk, és az egész folyamatot világosá kell tenni, a társadalási folyamatot, illetve a csatlakozási folyamatot, bár az elsődleges felelősség a tagjelölt országok térfelén van, az ő kezükben van. A tagjelölt országoknak több vagy kevesebb feladatuk van még a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok érvényesülése területén. Sok munkát kell tenniük, mielőtt beléphetnek, de nagyon fontos, hogy ne fordítsunk hátat nekik. Ezekben az országokban nagyon fontos hogy megértsük, hogy mi a, a társulási, illetve a csatlakozási folyamat dinamikája. Törökország kulcspartner sok területen, melyekről beszéltem. Magától értetődő, hogy az egész nyugati balkáni régió Európa része, tehát előbb vagy utóbb reméljük belépnek az Európai Unióba, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniós tagállamainak segíteni kell ebben a folyamatban a nyugati balkáni országokat és éppen ezért konzisztensen végig kell gondolni, hogy milyen támogatást akarunk nekik adni. A soros elnökségként segítséget akarunk adni ennek a folyamatnak a meglévő keretek között, de persze biztítjuk a tagállamokat, és elsősorban a tagjelölt országokat, hogy tegyék meg a rájuk háruló lépéseket. Azt reméljük, hogy a soros elnökség alatt sikerül majd egy hatékony munkát végeznünk, sikerül megbízható partneré válnunk, segítve így a nehéz döntések meghozását, illetve a messze mutató reformok végrehajtását. Ez néha több, néha kevesebb erót jelent majd, de reméljük mindenképpen egy jobb Európai létre, egy olyan Európai Unió, amely eredményeket is elér, és megfelel az állampolgárok elvárásainak, várakozásainak. Elnök úr, Európának tényleg lendületet kell találni, és örömmel dolgozom majd önökkel is együtt. Köszönöm. Thank you very much. We have already four... Köszönöm szépen. 14-en jelezték már, hogy szeretnének hozzászólni. Kevés időnk van, lezártam a hozzászólók listáját. Még jó, Avszivicius kollega jöhet. De most tényleg lezártam a listát. Egyetértenek, hogy másfél percet kap mindenki. Préda úr. Köszönöm szépen. Kedves miniszter úr, nagyon örülök annak, hogy itt van, és érdekes volt meghallgatni a bővítéssel kapcsolatos beszámolóját. A holland elnökség dokumentuma azonban egy, egyetlen egy szóval sem említi a, be, ö, tehát a csatlakozást, tehát ez kicsit kontrasztban áll a kettő egymással, az ön felszólalása és a dokumentum. A, főként akkor, hogyha azt nézzük, hogy a bővítés az fontos prioritás számunkra, és főként azon államok számára, akik 2004-ben, illetve 2007-ben csatlakoztak. Most azt hallhattuk, hogy milyen különböző országokkal kapcsolatban, milyen különböző témakörökben közelítik meg a bővítés kérdését. Bosznia-Hercegovina is felmesül, felmerült, itt a parlamentben is folytattunk már vitát, és ott az országban is nagyon élénk vitát folytatnak arról, hogy esetleg a jövő héten már benyújthatja Bosznia-Hercegovina a tagjelölt vagy csatlakozási kérelmét hogyha azt mondjuk, hogy az intézményrendszer nagyon gyenge, és a boszniai szerb köztársaság helyzete nem megfelelő, most akkor ezzel tulajdonképpen azt mondjuk, hogy nem érett még a helyzet. Én azt hiszem, hogy nagyon világos üzenetet kell feléjük közvetítenünk. Köszönöm. Good morning, Minister. Uh, jó reggelt kívánok, miniszter úr! Minden jót kívánok az elnökségnek. Elmentem arra a konferenciára, amelyet önök szerveztek. Az emberi jogok kapcsán nagyon fontos stratégiát dolgoztak ki. Ez rendkívül fontos, nem elég, hogy soft power legyen az EU, hanem aktívabb szerepet kell játszanunk, hiszen Iránban, Irakban, ami történt az elmúlt hetekben, az is ezt az igényt támasztja alá. Európában általánosságban is sokszor beszélünk a ciprusi helyzetről, és a következő hetekben gondolom, hogy az önök elnöksége is ennek prioritása adni. Ami a bővítési csomagot illeti, Macedónia kapcsán nagyra értékelem, hogy az ön kormánya nagyon odafigyel arra, hogy mennyire romlott a helyzet Macedóniában. Eh, Hán biztos ezen a héten eh, megpróbált egy politikai megállapodást eh, kidolgozni, nagyon odafigyelünk arra, ami itt fog történni. Ami a 23. és a 24. Eh, fejezetet illeti, ön is beszélt elők a törökországi eh, tárgyalások kapcsán. Nyitottak vagyunk ezekkel az országokkal, hiszünk abban, hogy lehet előrelépés, de még nem eh, győztek meg ezek az országok minket teljesen a tanácsban arról, hogy megértek lettek a csatlakozásra. Remélem, hogy önök tovább lépnek. Nyilvánvaló, hogy Törökországgal nagyon fontos, hogy dűlőre jussunk. Kunders úr, nagyon sok sikert kívánok önnek is, és általában a holland elnökségnek is. A kérdésem arról, arra vonatkozik, hogy az Európai Unió és Izrael, a zsidó állam közötti kapcsolatokban milyen súrlódások vannak. A kérdésem a következő. Milyen kezdeményezéseket tesznek majd az elnökség idején annak érdekében, hogy a politikai klíma az EU és Izrael között kicsit derültebbé váljon? Az elmúlt hónapokban eh, az arab világban egy bolygott indult, eh, és a megszállt területeken gyártott termékek címkézésével kapcsolatban, amit önök is támogattak, hogy itt mennyi halott árán állítják elő ezeket a termékeket. Tehát itt van ez a labeling kérdés, és azt kérdezném, hogy önök mekkora figyelmet kívánnak szentelni ennek a kérdésnek, mert ez nem igazán élik össze azzal a szereppel, amit az EU a közelkereten játszik. Köszönöm, elnök úr. Kunders urat én is nagy szeretettel üdvözlöm, akit a holland elnökséget képviseli, és jogosan említette a miniszter, hogy elsősorban fókuszáltan kell eljárnunk, és bizonyos területekre koncentrálnunk. Más az elnökség szerepe most Lisszabon után. Három megjegyzésem lenne. Először is véleményem és a ALDE frakció véleménye az, hogy rendkívül fontos, hogy a Schengeni külső határokat megfelelően védjük, tehát ne zárjuk le, hanem védjük. Különbséget kell tenni, hogy azok között, akik munkát, munkát akarnak végezni, dolgozni akarnak Európában, illetve akik védelmet keresnek, akik menekülnek, illetve azok, akik terroristák vagy bűnözők, nem pozitív célokkal érkeznek Európába, őket ki kell szűrnünk máskülönben eh, nem eh, sikerül eh, biztonságot teremtenünk. Remélem, hogy ez prioritás lesz a holland elnökség számára, és ahogyan ezt a bizottság is jelezte. A második kérdéskör Oroszország. Oroszország a nemzetközi jogot több ízben megsértette, és a nemzetközi jog kapcsán, ugye ott volt a Krím, azután Moldova, eh, Ukrajna, Kelet-Ukrajna, mm, és nem sikerült eh, a jogsértéseket megfelelően eh, szankcionálni. Az MA17 lelövése után sem, és azok, akik felelősek ezért a szörnyű katasztrófáért, akik lelőtték a repülőgépet, azok ellen nem jártak el, nem történt semmi. Nagyon egyértelmű, hogy a holland elnökségnek ebben is szerepe van, és itt nem csak soft power legyünk, hanem hard power is. Köszönöm szépen. Minden elnökség során az elnökség úgy gondolja, hogy az a munka, amelyet el kell végeznie, azon túlmutatóan az azt követő elnökségnek majd még több feladat jut. Tehát én úgy gondolom, hogy nincsenek olyan elnökségek, akik valóban vállalnák a rájuk eső felelősséget, mert a felelősséget mindig áthárítják a következő elnökségre. Másodszorban Törökország újabb Szíriává kezd válni, és hogyha ezt nem értjük meg most, és nem próbálunk meg azonnal koordinált uniós szintű lépéseket megvalósítani, akkor egy újabb kurd menekült hullámmal kell majd megküzdenünk az EU-ban. És egy kérdéssel is fordulnék Brok úrhoz is. Kérem, mondják meg, mikor lehet megszervezni az Albakíri régióba egy utazást, hiszen ott nagyon sok gyilkos van, és rengeteg terrorista cselekmény történik. Köszönöm szépen! Herzlichen Dank. Wir waren im Köszönöm szépen. Tavasszal jártunk Törökországban, és ott nagyon intenzíven foglalkoztunk a kurt kérdéssel, a HDP képviselőivel is tárgyaltunk, egyébként akikkel ma ismét tárgyalni fogok itt. Természetesen el lehet menni még ismét Törökországba. Szargentini asszony. Köszönöm, elnök úr. Kunders miniszter úr, üdvözlöm Önt. Április 6-án Hollandiában népszavazást tartanak az ukrajnai társulási szerződésre. A holland kormánya mellett érvelt, a holland parlament is támogatja a társulási megállapodást. Itt természetesen nem kell elmondanom, hogy milyen hatása lenne annak, hogyha a holland lakosság nemmel szavazna a társulási megállapodásra, illetve e, Európa, e, valamint Ukrajna és Ruszland kapcsolatára ez milyen hatással lenne. Miniszter úr, azt kérdezem, hogy e, mik a holland kormány tervei, hogy milyen kampányt kívánnak folytatni a társulási megállapodás támogatása érdekében? Köszönöm. Plenkovics képviselő. Köszönöm szépen, Brok úr, miniszter úr. Köszönöm, hogy elmondta nekünk, mik a fő prioritásai az elnökségnek. Két kérdésem lenne, ezek nagyon érzékenyek és fontosak Hollandia és a holland elnökség szempontjából is. Az egyik Bosznia-Hercegovina, másik pedig Ukrajna kérdése, egyben én vagyok az ukrán delegáció vezetője, ebben a minőségben kérdezem ezt elmondta, hogy hideg fejjel józanul, és nagy szívvel fogják az elnökségi munkát végezni. Bosznia-Hercegovinának szoros kapcsolatai vannak. Hollandiával emlékezzünk, Srebrenicára tavaly emlékeztünk meg a tragédia 20. évfordulójáról. És 30 évvel ezelőtt a Détani konferenciát is szervez, itt szerveztük, és akkor is eldöntöttük, hogy hivatalosan is benyújthatja a csatlakozási kérelmét Bosznia-Hercegovina az Európai Unióhoz. Most nagyon fontos pillanatokat élünk meg, és Bosznia-Hercegovinának ezt a vágyát tiszteletben kell tartani, hiszen az, a tagság az EU-ban az a kohéziós erő, ami összetarthatja ezt az országot valami olyasmit kellene tenni, ami jelezné azt, hogy az eu szűződő kapcsolatokban egy valódi mérföldkőhöz érkeztek. A, a 219 halálos áldozatot követelő eh, repülőgép az MA-17 lelővésével kapcsolatban, ugye Ukrajna ügyében a eh, vitát eh, végül is úgy kellene befolyásolni, hogy a holland népszavazás pozitív eredménnyel járjon, mert ha nem, annak nagyon káros következményei lesznek. Piri asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, az ön szavait, és valóban nagyon sok kihívással kell megküzdeni a holland elnökségnek. Itt azonban én most egy konkrét példát említenék, Törökországra gondolok. Mit gondol ön arról, hogy a török kormány mennyire áll készen jelenleg arra, hogy megvalósítsa a közös migrációs terv erre vonatkozó részeit? Természetesen egyetértünk abban, hogy ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatban Törökország fontos partner számunkra. Aztán itt van még a ciprusi kérdés. Most ezen felül a 22-es és 23-as cikkek, amelyek a jogállamiságra vonatkoznak, ezeknek, illetve ezeknek a fejezeteknek a megnyitása mennyire képzelhető el. Én úgy gondolom, hogy ezzel a témával kapcsolatban az elmúlt hónapok során az Európai Tanács egy kicsit szűkszavú volt, hallgatott. És még egy kérdés, amelyre már a kollégáim is utaltak. Én úgy gondolom, hogy a kurd régiókban, Törökországban, tehát dél kelet Törökországban borzalmas helyzet alakult ki, valószínűleg legalább 160 személy halt meg tegnap, 6 vagy 7 támadást intézett a PKK, ez ilyen visszavágó jellegű támadás volt a régióban. Nem tudom, hogy mit kíván tenni ezzel kapcsolatban a holland elnökség, hogy ne eszkalálódjon tovább a helyzet. Köszönöm, Fortiga asszony. Köszönöm szépen. Kedves miniszter úr, üdvözlöm itt a parlamentben, és a legjobbakat kívánom önnek. Legalább három kérdést szeretnék felvetni. Nagyon furcsa halálesetek történtek Oroszországban, ebbe beleértem a magas rangú biztonsági tiszteket is. Tegnap is történt egy nagy valószínűséggel egy gyilkosság, Vladimir Plitrovskiről beszélek, aki ellenzéki újságíró. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni az ön véleményét. Ezen kívül a Smolenszki légikatasztrófával kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy hogyan néz ki a vizsgálatok jelenlegi helyzete. És a harmadik kérdésem Grúziára vonatkozik, és arra, hogy a Gazprom egyre inkább betüremkedik ebbe a régióba, és alássa az ottani biztonságpolitikát és ezzel kapcsolatban Plenkovics úrral értek egyet, Ukrajna jut az eszembe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszter úr, nagy érdeklődéssel hallgattam az ön szavait, de azt is a, arra, az is feltűnt, hogy mit nem említett. Iránra gondolok, és Oroszországra, és az ukrajnai együttműködésre. Itt fontos ez a népszavazás szempontjából is. Miért nem akar kampányolni Hollandia ebben a kérdésben, és hogyan tudunk mi hozzájárulni a helyzet javításához? Ön a stabilitás exportjáról beszélt, ennek nagyon örülök, de az a baj, hogy ezt a gyakorlatban nem gyakran látjuk, ugyanis hogyha talán Szaud-Arábiában nem szállítanánk fegyvereket, akkor nagyon konkrétan tudnánk javítani a stabilitási helyzetet abban a közel-keleten, ami már amúgy is egy puskaporos hordó. Az elvek, mint hogyha nem lennének eléggé stabilak, hanem egy kicsit ilyen átjárhatóak, főként a kereskedelmi politikánkban, főként amikor Európa és Oroszország, illetve Törökország nagyon sürgősen aláírt egy migrációs megállapodást. Itt ezeket a kérdéseket nem kezeltük a helyükön. Hol vannak a problémák, és egyetérte ön azzal, hogy az Európai Uniónak nagyon nehéz lesz Törökországot rákényszeríteni arra, hogy megvalósítsa a ráeső részt a megállapodásból. És vajon mennyire fogja tudni Törökország megakadályozni a migrációs hullámokat, akkor, amikor ráadásul kimondja világosan, hogy nem tudja a határokat, a határok átjárhatóságát megszüntetni Szíriával. Tehát itt tulajdonképpen nem gondolom, hogy a problémákra megfelelő megoldást tudunk találni. Ha utána asszony. Köszönöm szépen. Miniszter úr, Üdvözlöm Önt itt az Európai Parlamentben, és várom, hogy együtt tudjunk működni az Ön kormányával, de mégiscsak Sargentini asszonyjal és a korábban felszólalókkal is egyetértek a népszavazással kapcsolatban, ugyanis amennyire én tudom, ez lesz az első olyan referendum az EU régiójában, amely konkrétan külpolitikára vonatkozik, és éppen ezért nekem nem tetszik az, hogyha ön ebből a kérdésből kitáncol, hiszen itt azért Moldova, Grúzia és Ukrajna, és Ukrajna támájá, témájában nem kendőzhetjük el a problémákat. Természetesen nem akarunk a belügyeikbe beavatkozni, de azt szeretnénk kérni, hogy a régi kormányok hibájából tanuljanak azzal kapcsolatban, hogy nem folytattak kampányt, mert hogyha ez a mostani megállapodás nem tudjuk tettő aláhozni, akkor sokkal nehezebb helyzet alakul majd ki Oroszországgal kapcsolatban is. Oroszországról alig beszélt ön, hogyan kívánnak ahhoz viszonyulni, hogy mi történik belpolitikai szintéren Oroszországban. Legalább tíz olyan jogszabály van, amely a, a, az emberi jogok, általában a szabadságjogok és a civil társadalom visszaszorítását tartalmazza. Tehát erről mit gondol? Biztos vagyok benne, hogy a külügyminiszter úr úgy gondolja, hogy igen lesz a szavazás eredménye, mert egy nagyon negatív eredmény lenne, ha ez nem így lenne pont a holland elnökség alatt. Korvin Mike úré a szó. Köszönöm szépen. Azt hallottuk, hogy mi vagyunk az egyetlen Európai Uniós demokratikusan megszavazott intézmény, és hogy a parlamentnek valós ráhatása van az európai kérdésekre. Az elnök úr is elmondta, hogy rendkívül nehéz helyzetben vagyunk. A kérdésem a következő. Miért alakult ki ez a nehéz helyzet? Talán nem lehet, hogy azért, mert a demokratikusan megszavazott Európai Parlamentnek nincsen igazi beleszólása a külpolitikára? Köszönöm szépen, miniszter úr, a bevezetőjét. Egy konkrét kérdésem lenne. És ez Dél-Kelet-Európára vonatkozik, Bosznia-Hercegovinára konkrétan. Az ön bevezetőjében azt mondta el, hogy nem kívánja a stabilitást exportálni vagy importálni az instabilitást. Most hogyha ezt valóban így gondoljuk, akkor inkluzív megállap, megközelítése van szükségünk, és stratégiai értelemben kell viszonyulnunk ehhez az országhoz. Nem olyan régen ünnepeltük a Daytoni megállapodás 20. évfordulóját, de ne felejtsük el, hogy Szerebenyicában mi történt, a Szerebenyicai mészárlásra emlékezzünk. Az a holland elnökség egyik legfontosabb prioritása az kell, hogy legyen, hogy elfogadja a Bosznia-Hercegovina tagjelöltségét, mert ezzel az intézményi rendszert fogjuk ott erősíteni, és a híres kritériumok megvalósítása irányába fogjuk őket elmozdítani. A reform megvalósítása kulcsfontosságú lesz, de ezen keresztül tudjuk csak bebizonyítani Bosznia-Hercegovina számára, hogy bízunk bennük, és ezzel meg tudjuk akadályozni a népszavazást a boszniai szerb köztársaságban. És bizonyítani tudjuk azt is, hogy egyetértünk Bosznia-Hercegovina európai aspirációival. Valóban itt egy nagy dilemma valósul meg, vajon exportáljuk-e az európai stabilitást, vagy importáljuk az instabilitást. Ebből a szempontból én is nagyon is aggódom. Az önök népszavazásával kapcsolatban az ukrán csatlakozási társalási megállapodással kapcsolatos népszavazás eredménye miatt. Most nagyon nagy ellentmondásokat látunk Iránnal kapcsolatban, és Törökországban is nagyok az ellentmondások, ahogyan a kollégák is rávilágítottak már erre. Ön Líbiáról nem beszélt, de Líbia talán a legborzalmasabb helyzetű ország az instabilitás exportja szempontjából. És sajnos nem sikerült akkor megoldanunk a problémát, amikor ők kérték, hogy segítsünk, de vajon készen állunk-e arra, hogy most segítsünk, Íriába, ö, Líbiában, de a CSDP alapjait sem látjuk sehol. Vajon az elnökség kíván valamit tenni a Daesh visszaszorítása érdekében nem csak Libiában, hanem máshol is, hát gondoljunk akár még Indonéziára is, de hát Líbia az biztos, hogy fontos eszköz az iszlám állam kezében. Köszönöm szépen, többen is rákérdeztek a hollandiai referendumra. Kiindulhatunk abból, hogy a hollandiai vitában arról is szó lesz, hogyha győz, vagy igen, zárul a népszavazás, akkor ez a e, moszkvai politikai Moszkvával kapcsolatos politika szempontjából e, e, végül is azokat jutalmazná egy esetleges nem a megállapodásra, akik a, az MH17 lelövése kapcsán felelősséget viselnek. A KBVP és a közös külpolitika kapcsán is feltehetjük azt a kérdést, hogy kidolgoznak-e egy biztonságra és védelemre vonatkozó európai fehér könyvet, esetleg ehhez is még hozzászólhatna. És még egy dolog Törökországgal kapcsolatban, kulcsfontosságú partnernek neveztem, amiben igaza van de ezt a kulcsfontosságú partnert azért elég komplex problematika keretei között is leírhatjuk, hisz nem szabad megfeledkezni arról, hogy Törökország délkeleti részében egyfajta polgárháború zajlik, Nabakiában és másutt már 200 ezeren kényszerültek menekülésre, és egy egyértelmű megjegyzést ezzel kapcsolatban is szeretnék hallani. Atubicius képviselő. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Valószínűleg mindenki egyetért azzal, hogy Ukrajnában elég a belső kihívás. A hollandiai referendum egy külső másik kihívást jelent. Úgy gondolom, hogy az ön kormánya és ön személyesen mindent megtesz annak érdekében, hogy elmagyarázza a, az igen és a nem melletti érveket a lakosságnak, és ez biztos fontos szerepet játszik majd a programjukban. De van valamilyen B-terv, hogyha a referendum nem kívánatos eredményt hoz, és elmondhatná a véleményét egy ilyen esetleges B-tervről. Második dolog. Oroszország az EU-nak azt a döntését, hogy a szomszédainkkal kapcsolatos politikát olyan alakítsuk, kihívásnak tekinti. A szabadkereskedelmi konstrukció Kelet-Európában olyasmi, amit nem akarnak az oroszok. Önnek, mint hollandnak nem kell magyaráznom, hogy a szabadkereskedelem mennyire fontos. Oroszországnak a WTO szabályokkal kapcsolatos sértő magatartásával kapcsolatban terveznek valamit? hogyha Oroszország most Moldovával, Grúziával, vagy Ukrajnával kapcsolatban negatívan jár el. A, azután a NATO csúcs találkozó Varsóban kíván foglalkozni közös belvédelmi, illetve külpolitikával, hiszen Európának közös védelemre van szüksége. Miniszter úr, akkor parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a szakbizottság tagjainak ezt a sok kérdést, valamennyi rendkívül fontos. És ezzel én bennem is egyfajta kép alakulhat ki itt Brüsszelben, hogy a bűvítéssel, a közös kül- és védelempolitikával kapcsolatban milyen kérdésekre kell külön figyelnie majd a tanácsnak a következő hónapokban. Néhány kérdésre lehet, hogy nem fogok tudni válaszolni, de szeretném előre bocsájtani, hogy a Lisszaboni szerződés óta az elnökségnek más szerepe van a közös bel- és védelmi, illetve a külpolitikában, mint 2004 előtt. És az előadásom már ezért koncentráltam a e, bővítésre és a külpolitikának azon elemeire, amelyek e, pontosak, hogy mondjuk támogassuk Jordániát, Libanont, vagy a Törökországhoz, Afrikához fűződő kapcsolatokról, illetve a migrációs kérdéskörről beszéltem de az összes kül, más külpolitikai kérdésért a főképviselő felelős. Néhány kérdést örömmel megválaszolok, hogyha ezzel a főképviselő asszony munkáját tudom támogatni. Ez fontos tudni, tehát nem arról van szó, hogy a holland elnökséget nem érdeklik ezek a kérdések, ezekkel folyton foglalkozunk, és tehát nem emiatt nem beszéltem ezekről ma délelőtt. Többen említették a stabilitás exportjának, az instabilitás importjának a kérdését, és örülök, hogy ilyen sokan rákérdeztek erre. Eh, Hennessy kollégám is eljön majd a szakbizottságba, hogy a eh, közös eh, külös védelmi politikáról beszéljen önökkel. Nagyon fontos, hogy júniusra, az elnökségünk végére legyen egy jó stratégiája az Európai Uniónak. Én meg vagyok győződve arról, hogy egy olyan világban, ami ilyen gyorsan változik, és ahol Európa körül sok olyan hatalom van, amelyek növelik, vagy éppen elvesztik befolyásuk egy részét a világban, tehát erősítenünk kell a politikánkat. Most már nem elég, hogy beszélünk. 5-6 évvel ezelőtt lehet, hogy még gondolhattuk azt, hogy írunk szép anyagokat, papírokat, és biztosítjuk azt, hogy az unió instrumentumai majd a különböző helyzetekben is működnek. Nos, most látnunk kell, hogy ez nem így van. A közös kül- és védelem politikában valóban együtt kell fellépnünk. Egy nagyon pontos, precíz regionális politi- régiós politikára van szükség a Balkánon, Szíriában, Észak-Afrikában. És ha arra visszagondolok arra, hogy Valettában miről tárgyaltunk, hogy Európa teljesen más, hogy tárgyal, mint néhány évvel ezelőtt. Most kérünk más országoktól valamit, de nem egyfajta listával állunk elő a követelésekről egyenlőbbek a tárgyaló felek, és eh, a stabilitás exportja, illetve az instabilitás importja eh, kapcsán eh, ez a hatalmi egyensúly, illetve az egyenlő felek közötti tárgyalás egyre fontosabbá válik. Az EU-nak tehát a külös biztonságpolitikával kapcsolatos stratégiáját egy transzparens folyamat során kell kidolgozni minden érintett bevétel bevonásával, és ennek eredményeképpen születhet meg egy ütőképes közös külösvédelmi és biztonsági politika. Most válaszolnék a kérdéseikre. Itt van először is a bővítés kérdésköre. Egy olyan kérdéssel kezdeném, amelyet azt hiszem Préda úr és mások is feltettek, Szikopszki úr. Bosznia-Hercegovináról van szó. Fontos megjegyeznünk, hogy tavaly a tanács néhány kezdeményezést tett, különösen az önök által említett okok miatt annak érdekében, hogy segítsük Bosznia-Hercegovinának a reform folyamatát. Az Egyesült Királyság és Németország támogatták ezt mindenek előtt a tanácsban, még jól emlékszem az ezzel kapcsolatos vitákra. És ez pozitív lendületet adott a dolognak, és jó eredmények is születtek a reform folyamat kapcsán. Természetesen tisztában vagyok azzal is, hogy a boszniai médiában eh, sokszor megjelenik az, hogy a boszniai kormány januárban benyújtja a csatlakozási kérelmét. Eh, engem is ezen a héten megkerestek a eh, boszniai hatóságok, jelezték, hogy rövid időn belül szeretnék benyújtani a csatlakozási kérelmet. Ha jól emlékszem, ez most történik majd meg a közeljövőben. Természetesen, ha mind megkapjuk ezt a csatlakozási kérelmet, ezt benyújtjuk a tanácsnak vitára, és itt a parlamentben is ezt akkor megvitatásra kerül. Tehát sok minden van mozgásban, Boszniában, és sok a barátunk ott, de hát nyilvánvalóan a tanácsnak kell majd döntenie arról, hogy adottak a feltételek a tárgyalások megkezdéséhez és kulcsfontosságú, hogy a bosnyák hatóságok eh, hitelesen bizonyítsák, hogy a reform folyamat eh, nagy eh, mértékben előre haladt. 2015. decemberében a tanács következtetéseket fogadott el, tehát kb. egy hónappal ezelőtt Boszniáról. Sok képviselő rákérdezett a Törökország kapcsolatos bővítési kérdésekre. Ezek jelenleg nagyon fontos kérdések az Európai Tanács számára, ugyanis itt azt látjuk, hogy egyrészt a tárgyalási folyamat hitelessége forog kockán, hogy Törökország, mint tagjelölt, csatlakozhat-e. És azután itt van természetesen a migráció kérdése, amit sokan felvetettek. Ez is kulcsfontosságú annak biztosítása szempontjából, hogy az Európai Unió és Törökország közötti megállapodást végrehajtásra kerüljön. És természetesen, ha nem is formálisan, de informálisan ez kapcsolódik az általános politikai helyzethez. Visszatérve a kérdésekre. Haji Giorgio említette, hogy Törökország lehet egy második Szíriává válik aztán a sajtószabadsággal kapcsolatos, illetve az emberi jogokkal kapcsolatos aggájaikat értem Törökország kapcsán, és osztom is ezeket, foglalkozunk ezekkel az aggályokkal, nem két oldalon, hanem az Európai Unió szintjén. A csatlakozási folyamat tárgyalása kapcsán ez kulcsfontosságú természetesen. Az úti terv, a roadmap kapcsán szeretnénk arra ösztönözni Törökországot, hogy egyre operatívabban képviselje és valósítsa meg az európai értékeket. A 23. és a 24. fejezet, a jogállamiságról szóló fejezete jelentik a kereteit E, ezeknek az aggályoknak. A e, bizottság e, felkészül ezeknek a fejezeteknek, fejezeteknek a megnyitására, jelenleg Ciprus blokkolja ezt, és hogyha Ciprus feloldja ezt a blokkádot, akkor megnyithatjuk ezt a két fejezetet. Hát még a Ciprussal kapcsolatos folyamatban is persze több mindent tisztázni kell. A bizottság ha készen áll arra, hogy elvégezze az előkészítő munkát ennek a két fejezetnek a megnyitásához, és a e, Törökországról szóló jelenete, jelentésünkben is e, benne van, hogy 2016 e, tavaszára hajlandók vagyunk megnyitni még több fejezetet, a 16 os a 25 ös és hogyha meg teljesülnek a, fe, a fejezetek megnyitásának a feltételei. A minden tagállamnak persze ebben a folyamatban részt kell venni, és nyilvánvaló, hogy Törökország is a saját feladatait el kell, hogy végezze. Ami az emberi jogok illetve Törökország délkeleti részén uralkodó eh, helyzetet illeti, többen is elmondták, hogy nagyon agályos, eh, riasztó a helyzet. Itt eh, tűzszünetre van szükség mindenek előtt, a béke folyamat elindítására, és minden érintett felet felszólítunk erre. Ez nem csak a <clears throat> török embereket sújtja, hanem nagyon destruktív a menekültek szempontjából is sok gerillát, kurt harcost megöltek, és ezután a válaszok kapcsán nagyon hol, hol rövidebb, hol hosszabb időre megszűnt az áramellátás, bezártak iskolákat, bez, megszűnt a vízellátás, Törökországnak ezen a délkeleti részén. Ez borzasztó helyzet, különösen az ott élő civilek számára. A török kormány természetesen joga van fellépni terror fenyegetéssel szemben, amit a PKK jelent, de arányos válaszokra van szükség, és az emberi jogok tiszteletben tartása kulcs fontosságú. A tanács többször is felszólította a tűzszünetre, utoljára a tavalyi Törökországgal kapcsolatos tanácsi következtetésekben is ez kiemelten fontos volt. Tehát az tisztában vagyunk az agályos helyzettel, és nagyon proaktívak leszünk nyilvánvalóan ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ciprus kapcsán reméljük, reméljük, de azt hiszem, hogy most eh, van -e valóban eh, remény erre, hogy lehetünk optimisták. A tárgyalások során az elmúlt napokban többekkel beszéltünk telefonon. Úgy gondolom, hogy most egyedülálló pillanat van arra, hogy megoldjuk ezt a problémát a nemzetközi közösség támogatásával és az Európai Unió támogatásával, hiszen itt közvetlenül érintettek vagyunk, ugye Észak-Ciprus problémaköre kapcsán, és a tárgyalások során mindig a vége felé közeledve merülnek fel még problémák, és ezért különösen fontos, hogy továbbra is meglegyen a támogatás. Mindent megteszünk abban, hogy elősegítsük az ökenőmentes újraegyesítését Ciprusnak, és a Ciprusra vonatkozó tanácsi következtetések teljesüljenek. Ez fontos a régiós egyensúly és az EU szempontjából is, hogy megoldódjon ez a e, súlyos e, probléma, egy szívügy e, számomra is, és Juncker úr is folyamatosan a helyszínen is foglalkozik a kérdéssel. Azután a migráció. Nyilván ez a, az egyik vagy a legfontosabb kérdéskör. Napi szinten foglalkozunk ezzel az elnökségben. többen önök közül is felvetették ezt. Mennyire fontos, hogy az országok között legyen bizalom, a migrációs kérdéskör kapcsán. Valamennyien látjuk, hogy ez egy több komponens ügy, önök is említették ezt, azt hiszem, Van Balen úr említette azt, hogy mennyire fontos a külső határok ellenőrzésének a megerősítése, hogy legyen megfelelő szűrés, el tudjuk dönteni, hogy kik azok, akik jogosak a menedékre, kik azok nem, kiszűrjük a biztonságot fenyegető embereket. A második dolog, hogy legyen Európán belül együttműködés, hogy ne egyre eh, rosszabb normák felé eh, versenyezünk egymással, hanem egyre erősebb normák eh, felé, és így legyünk újra ezen a humanitáris válságon. A harmadik elem komponens pedig nyilvánvalóan összefügg azokkal a vitákkal, vagy tárgyalásokkal, amelyeket Törökországgal folytattunk, a török menekültáborok, a monitorozás. Még nem láttuk azt, hogy eh, kellő vagy kívánatos mértékben csökkentették volna a Törökországból Európába induló menekültek áradatát. De ne essünk tévedésbe eh, ez mind, ez a felelősség itt mindenek előtt Federica mogherini de valamennyien nyilvánvalóan támogatni akarjuk a szíriai béke folyamatot. És állandó kapcsolatban vagyok Misszúra úrral, az ENSZ-el, hiszen ez most a humanitárius segítség oda vitelének a kérdése a legfontosabb. Borzasztóan sokkolt az a dolog, hogy az elmúlt években soha nem láttam ekkora humanitárius válságot, és eh, ahogyan erről beszélnek a politikusok, mintha itt az ember élet nem is számítana. Tehát a prioritás az, hogy Szíriában eljuttassuk ezekre a területekre a humanitárius segélyt, ez első sorban a legfontosabb prioritás. És ehhez szükség van az összes ország együttműködésére, akik most azt mondják, hogy együtt akarnak működni az ENSZ által vezetett béke folyamatban, beleértve az Orosz Federációt, Iránt, és nyilvánvalóan más országokat is. Ez rendkívül fontos, és itt nagyon-nagyon aktívak leszünk, hogy támogassuk ezt a folyamatot Szíriában. Igen, nagyon aggódunk azzal kapcsolatban is, hogy Irán és Szaudarábia között hogyan alakulnak a, alakul a kapcsolat, ez a feszültség, a főképviselő asszony ezek kapcsolatos tevékenységét is, ahogy csak lehet támogatni fogjuk. Közös cselekvési terv Törökországgal. Ugye az EU-Törökország csúcs találkozón megállapodtunk abban, hogy ez kulcsfontosságú kérdés. A holland elnökség az összes kérdéssel foglalkozni kíván a cselekvési terven beleértve a menekült e, táborok kérdését, illetve az Törökországból az EU-ba érkező e, menekültek beáramlásának a visszaszorítását. E, ez, ez kell, hogy legyen a kiinduló ja. és Törökországnak javítani kell a menekültek ellátását, a a menekült táborokat, és természetesen a menekültek jogainak, az emberi jogoknak a tiszteletben tartása ugyanolyan fontos kell, hogy legyen Törökországban is, mint valamennyiünk számára. Tehát ez a török cselekvési terv megvalósulása kulcsfontosságú külső határok védelmének megerősítése. Nos, decemberben egy megállapodás született az Európai Tanácsban erről, és reméljük, hogy a holland elnökség alatt eh, ez eljutathatjuk ezt a döntéshozatali fázisba. Ez lesz az egyik, hanem a legfontosabb prioritás az elnökségünk számára. A nemzeti szuverenitás és az EU közös felelősség közötti egyensúlyt meg kell teremtenünk a külső határok védelmének biztosítása kapcsán. Még néhány dolog néhány más országgal kapcsolatban, amelyeket felvetettek, és többen rákérdeztek a hollandiai referendumra. Azt hiszem, Béla úr kérdezett rá arra, hogy mi a kapcsolat az Európai Unió, illetve egy kérdéset fele az EU és Izrael kapcsolatáról. Az a levél, amit a főképviselő asszony kapott a a törvénytelenül megszállt területeken előállított termékek címkézéséről. Most ez fontos kérdés, hiszen a fogyasztók itt tájékoztatást kapnak valamiről, amiről korábban nem kaptak, és hát több ország részt vesz az implementálásban, de ez, ez nem bolykott. A tanács egyáltalán soha nem támogat semmilyen Izrael kapcsolatos bolykottot, ez azt kell biztosítani, hogy egy nagyon-nagyon komplex, bonyolult helyzetben, amelynek a paraméterei folyamatosan változnak, tehát azért az izraeli-palesztin konfliktusról beszélek persze, változatlanul a két állam megoldás támogatjuk, és még elég zavaros ideken hajózunk, de nagyon aktív a főképviselő a térségben is és ellenzünk természetesen mindenféle propagandát, antiszemitis, antiszemita megnyilvánulást, antiszemita megnyilvánulást. Ami az Orosz Federáció kérdését illeti, ez is kulcsfontosságú lesz a vitáink során. Ukrajna helyzete nyilvánvalóan a legfontosabb ebből a szempontból, a Minsk 2 megállapodás végrehajtása, Tudjuk, hogy eh, ugye Hán úr és a főképviselő és mindenki mindenek előtt azon dolgozik, hogy támogassuk a reform folyamatot hogy biztosítani lehessen azt, hogy megfelelő módon meg lehessen tartani a helyhatósági választásokat, eh, ahogyan ezt eh, az ukrán törvények is eh, definiálják. Rendkívül fontos, hogy támogassuk Ukrajnában zajló reform folyamatot. Az elmúlt években nagyon drámaian visszaesett a természet növekedés helyett csökkentés mutatott a GDP nagyon drámai mértékben, és nagyon fontos, hogy Ukrajnát stabilizálni, stabilizálni lehessen. A referendum ezzel kapcsolatban. Tehát ebben rá kérdeztek arra, hogy kampányol-e a vagy miért nem kampányol a holland kormány, ez nem igaz, még is sokat dolgozunk a referendum sikeiért, több országban is, ugye mi országban is ez egy demokratikus instrumentum, van egy törvény, 400 ezer aláírást kell összegyűjteni, és akkor eh, kell kiírni a, eh, eh, a véleményező népszavazást. Ez egy elég új eszköz, amit először kerül sor egy ilyen véleménynyilvánító népszavazásra, és ahogyan mondtam, tehát ez nem ügydöntő, hanem nyilvánító, és ennek alapján a holland kormánynak kell dönteni a tovább lépésről, a parlamenttel konzultálva. Nagyra értékeljük azt, hogy legyen vita a közvéleményben. Gondolom, önök is vitalálják, hogy még jó, ha van demokratikus vita. Meg vagyunk győződve arról, és hogy rendkívül fontos ez a társulási megalapodás Ukrajnával, ezért védtem én ezt meg a parlamentben is, és az alsatban is, a szenátusban is, gazdasági szempontból is, de a politikai együttműködés kapcsán is nagyon lényeges ez a megállapodás, anélkül, hogy itt most a tagság perspektíváját felkínálná. Nagyon lényeges, hogy segítsük az ukránokat abban, hogy kiépítsék a demokráciát, a jogállamot, korszerűsítsék a gazdaságokat, mert ez járulhat hozzá a stabilitáshoz, a prosperitáshoz az EU keleti végein intenzívebbé akarjuk tenni az Ukrajnával folytatott kereskedelemmel kapcsolatos erőfeszítéseket is. 45 milliós országról beszélünk, tehát ez Ukrajna, Hollandia és az EU számára e, is rendkívül hasznos, e, ha intenzívebb lesz a kereskedelem. Erről is folyik e, a tájékoztatás, szeretnénk elmondani a hollandoknak, hogy milyen hasznos az együttműködés erősítése Ukrajnával és a népszavazás kapcsán zajló vitában ezeket az álláspontokat hangoztatjuk. Az elnök úr is egy felajánlást tett, hogy az Európai Parlament is ebben szeretne részt venni. Persze a parlament nyilván nagyon érdeklődés mutat a referendum iránt. Minden referendum elsősorban egy nemzeti demokratikus folyamat, és azt hiszem, hogy a holland társadalmon belül zajló vita ezt a fontos szerepet be tudja tölteni. Szerettem volna még Oroszországgal kapcsolatban elmondani, illetve elsősorban Foti asszony kérdésére válaszolva, Vladimir Privilovsky halálát említette. Nagyon lesújtott ez minket, és meg kell tudni, hogy mi történt. Nyilvánvalóan Oroszországban az emberi jogok kérdésével kapcsolatban valamennyien aggódunk. Tavaly nem szovot gyilkolták meg, nagyon sok kérdés kapcsán biztosítani kell, hogy az Orosz Federációval kapcsolatban is nagyon aktívan küzdünk az emberi jogi helyzet javítása érdekében. A VTO kapcsán kell, hogy mondanom, hogy itt ez valóban európai hatáskör, európai kompetencia, a kereskedelmi politika. Pluven e, kollégám a Nemzetközi Kereskedelem és Együttműködés felelőse, és e, január 25-én ő ellátogat az INTA szakbizottságba, ahol majd megvitatja a képviselőkkel ezt a kérdést. Elnök úr, még volt néhány más kérdés is, Hm, szerettem volna mindegyikre kitérni, ugye itt a referendum, azután a társulási megállapodás és annak jelentősége, aztán itt volt a Törökországgal a közös cselekvési terv, és ennek különböző aspektusai, amelyekkel behatóan kell foglalkoznunk, azután az MH17 lelövésének a kérdése rendkívül nagy szolidaritás nyilvánult meg irántunk, nem csak a tanácsból, hanem a parlamentből is. Most a szörnyű támadás, merénylet, utáni vizsgálódások szakaszában vagyunk. Még borzasztó nehéz visszaszállítani az ott meggyilkolt holland, de más nemzetiségű emberek maradványait visszaszállítani, vagy elszállítani Hollandiába. Ugye ez független, semleges kutatás folyik ott, nemzetközi együttműködéssel, holland vezetéssel, tehát folyik a vizsgálat, és most az a legfontosabb, hogy a felelősöket, azokat, akik felelősek a gép lelövéséért, azokat a bíróság elé tudjuk állítani. A biztonsági tanácsban tavaly júliusban azzal szembesültünk, hogy az Orosz Federáció megvétózta a biztonsági tanácsi határozatot, itt a bűnözés szempontjából azért mi nagyon aktívak vagyunk továbbra is, és ennek alapján a következő hónapokban az érintett országokkal megpróbáljuk kidolgozni azt a mechanizmust, amivel legjobban e, tudjuk e, előállítani és fel e, megtalálni azokat, akik felelősek, és őket szék elé állítani. Tehát közösen fogunk a kollégákkal majd döntést hozni rövid időn belül ezekről a nyomozásokról. Azután itt van az energia kérdése, Energiaunió, Gazprom, ezt is felvetették. Az elnökségünk során szeretnénk biztosítani azt, hogy azok a döntések, amelyek megszülettek az Energia Unió elveivel kapcsolatban, hogy ezek eh, érvényesüljenek. Az Energia Unió segít minket az elé megfelelő energiállátásban, azután tiszta energia kérdése, hát ez még fontosabb, különösen most Kopenhága után, és biztosítani kell, hogy eh, a versenyszabályokat mindenki betartsa, a szankciókra vonatkozó szabályokra is vonatkozik ez, és ugyanakkor csökkenteni akarjuk a függőséget. Egyetlen egy forrástól való függőséget. Ez geostratégiai szempontokat is belevisz az energia a politikában, nem csak Európában, hanem más országokkal, így Grúziával kapcsolatban is. Then on the issue of uh, Saudi Arabia. Ami Saudi Arabia kérdését illeti, proaktívek voltunk, és az Európai Unió egységes hangon kell, hogy felszólaljon a kivégzések ellen. Federica Mogherini nagyon világosá tette az Európai Unió álláspontját. Egyrészt ellenezzük a halálbüntetést, másrészt meg kell akadályozni, hogy eszkalálódjék a helyzet. A fegyver export kérdését is felveti ez, és az elnökség itt nagyon fontos, a Co-Arm munkacsoportban fontos munkát végez, és fontos, hogy a főképviselővel is megvitassák ezt a kérdést. Aztán Líbia. Nem tudtam minden kérdést említeni valóban, a migráció és a külpolitika és a bővítés kérdésével foglalkozik a soros elnökség különös figyelemmel, de főképviselő nagyon aktív a libiai kérdésekben is. Az első előrehaladás tanúival lehettünk. Körbler külön megbízott nagyon aktív a libiai ügyben, Marokkóban sikerült aláírni az első dokumentumot, ezt most majd végre is kell hajtani a dokumentumban foglaltokat, de amit Gomas asszony mondott, bármi is történik majd, és nagyon nehéz ezt előrejelezni, mi fog történni, de fontos, hogy a kül- és biztonsági aspektusaiban támogassuk az új nemzeti adminisztráció felállását, mind tehát a humanitárius területen, mind a biztonsági területen támogassuk őket. Rengeteg különböző fegyveres csoport, milícia harcol Líbiában, nagyon bonyolult a helyzet, destabilizálódott az ország az elmúlt években, ezért itt segíteni kell a stabilitás megteremtésében. Azt hiszem, hogy ezzel minden, vagy legalábbis a legtöbb kérdést megválaszoltam, meg szeretném köszönni a figyelmüket. Remélem, hogy proaktív eszmecserét tudunk majd folytatni a közös kül- és biztonságpolitikai kérdésekben, de főleg az unió külpolitika, külpolitikáját és bővítését illető kérdésekben. Köszönöm. Köszönjük szépen! hogy áttekintettem ezeket a kérdéseket. Remélem, hogy a jövőben is az elkövetkező hetekben, hónapokban jól együtt tudunk majd működni. Minden jót kívánok az elnökségnek! Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim, kérem, hogy a beszélgetésnek vessenek véget. Thank you. We will start now with the hearing of the upcoming report of Mrs. Cagliete. Danzson kollega Kanyete asszony Kérem, hogy mindenki most már koncentráljon a következő témára, nyilvános meghallgatás és eszmecsere globális stratégi- a globális stratégiáról, hogyan tovább EU. Üdvözlöm a szakértőket, Stefan Lénét, aki a Carnegie Europe-nál Europe dolgozik, és akit már meghallgattunk többször, Zsanetta Uzolina asszonyt, aki professzor a Lettországi Egyetem politikai tanulmányok tanszékének professzorom, valamint Camille Grant is üdvözlöm, a Fond Nation pour la Recherche Stratégique, tehát a stratégiai kutató, nemzeti kutató alap képviseletében jön Párizsból. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos jelentéssel van dolgunk, melynek jelentéstevő Kalnyete asszony az európai Unió globális stratégiájáról szól, ez ezt Mogherini asszony az júniusi tanácsra akarja beterjeszteni. Kalnyete asszony jelentésében a parlament fogalmazza meg véleményét, és befolyást akar gyakorolni ezen, jelen, ezen stratégiára. Gyakran halljuk, hogy az Európai Uniónak sok stratégiai partnere van, de nincsen stratégiája. Azt reméljük, hogy a mai meghallgatásban um, sikerül majd a prioritásokat újra kidolgozni, annak érdekében, hogy valódi operatív külpolitika működhessen, szomszédságunkban, de annak határain túl is. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy itt nem csak a soft power további fejlesztéséről legyen szó, hanem tisztában legyünk azzal is, hogy a soft power, a puha hatalmi eszköz csak akkor működhet, hogyha a mögötte határozott fellépés is áll, illetve um, instrumentálható, ha alkalmazható fellépés rejlik. Kanyet asszony, önél szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt szakértők és kollégák. Meg szeretném köszönni a szakértőknek, hogy elfogadták a meghívást, és megosztják az AFET tagjaival a EU globális stratégiájáról való elképzeléseiket. Tisztában vagyunk azzal, hogy az EU számára globális stratégia kialakítása nem könnyű, de nagyon hasznos lehet ez. Miért? Azért, mert a nagy európai államok stratégiai kultúrája messze van még egymástól, és az Unió voltak éppen nem tudott idáig stratégiai szereplővé válni. Éppen ezért a főképviselő asszony által elvégzett munka üdvözlendő, júniusra akarja Mogherini asszony befejezni a stratégia elkészítését, és széles körű konzultációs folyamatot indított a tagállami agytröztökkel és a parlamenti képviselőkkel is. Az Európai Parlament is hallatja majd hangját ebben a folyamatban, és örülök annak, hogy engem ért a megtiszteltetés, hogy én lehetek a parlament előadója e jelentésnek. Kedves kollégák, megkapták a jelentés tervezetet, amelyet az AFET tűznapi rendjére jövő hónapban Remélem, hogy egy stabil, erős dokumentumot sikerül majd elfogadni, amelyben megfogalmazzuk a parlament álláspontját az EU jövendőbeli stratégiájáról, és az áprilisi plenárisban nagy többséggel szavazzuk majd meg ezt a stratégiát. Köszönöm a kollégáknak és a szakbizottságnak, akik már a jelentés tervezetet gazdagították észrevetelével. Michel Alio Márinak különösen meg szeretném köszönni nagyszerű együttműködését a jelentés tervezethez. A globális stratégia megítélésem szerint néhány prioritásra kell, hogy koncentráljon, éppen ezért jelentés tervezetemben hármat emelek ki. Egyrészt az európai államok értékek és társadalmak védelme másodszorban európai széles, Európa szélesebb körű szomszédságának stabilizációja, harmadsorban egy szabályok irányított a világban Európát erősebb szereplővé kell tenni. Úgy gondolom, hogy ezen turbulens időkben az európai döntéshozóknak öm, figyelembe kell venniük a kihívásokat, megfelelően kell ezeket értékelni, és határozott politikai szándékkal kell fellépniük annak érdekében, hogy közös célirányos fellépést tudjunk elérni, diplomáciai, politikai és akár katonai fellépésre is gondolok. Éppen ezért arra biztatom a szakértőinket, hogy gondolkozzanak el azon, és arról számoljanak be, hogy mit tekintenek prioritásnak, és az EU külszolgálatának prioritásainak és lehetőségeinek. Ez persze összefügg a külpolitikánkkal és az ebben hozott döntésekkel, hiszen világos és realista jövőkép nélkül nem tudjuk a kihívásokból esélyt nem tudunk formálni, és ilyen módon nem tudunk vezető szerepet játszani a globális színpadon. Köszönöm a figyelmüket. Now we come uh, to the debate, Mr. Lehner. Léne úr, öné, öné szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, hölgyeim és uraim. Arra kértek, hogy az önök jelentésének egy elemére reflektáljak, a stratégia hogyan járulhat hozzá az Európai Unió szélesebb értelembe vett szomszédságának stabilizációjához. Ez egy kulcsfontosságú a dokumentum, mennyire kell stratégiai értelemben gondolkodni regionális szinten és szélesebb körben is. Egyértelmű, hogy az Európai Unió globális szereplő kereskedelem szempontjából, diplomáciai szempontból, de az is igaz, hogy nagyon sok szempontból igaziból csak regionális hatalomként működünk. Vagyis az Európai Unió nagy kérdései pont ebben rejlenek. A külpolitikánk legfontosabb eszközei is pont a szomszédságpolitikánkban keresendő, mondjuk Észak-Koreában nem nagy szerepet játszunk a nukleáris ügyekben, azonban Iránban igen. Tehát ez is azt mutatja, hogy az Európai Uniót regionális fókuszba kell helyezni. Természetesen egy ideális világban globális stratégiáról beszélhetnénk, és második lépésként megvizsgálhattuk volna mindennek a különböző dimenzióit, tehát egyfajta alstratégiákban gondolkodhattunk volna, amelyekben konkrétan megfogalmazhattuk volna azt, hogy mire van szükség, mit kell tennünk. Az Európai Unió néha egy pont fordítva közelíti meg, ebben az esetben is erről van szó, és valóban a globális stratégia megvalósulása előtt már a múlt év novemberében megszületett egy átdolgozott regionális politika. Ez messze van persze az optimálistól, mert nem inkább az általánostól kellene az egyedi kérdésekhez haladnunk, de ez most fordítva történt. Nos, hát ezért vannak néha ellentmondások, és persze nem könnyű az én feladatom sem a mai napon, mert erről valamit most mondanom kell. A stratégia önmagában is nagyon érdekes. Itt egy alapvető koncepcióról van szó, amely arra épül, hogy nem az érdekek mentén politikál, politizálunk, hanem inkább a partnerországok átalakításán dolgozunk, a jogállamiság, a piacgazdaság irányába próbáljuk a reformokat elmozdítani a szomszédos országokban. Ez volt tehát az alapvető gondolat, ebből indultunk ki, és ez alapvetően arra épült, hogy túlságosan magasra értékeltük a saját szerepünket, és alulértékeltük a regionális problémákat is, és nem működött az egész rendszer. Nos, ugyanakkor az a puha erő, formatív erő, amelyre olyan nagyon büszkék vagyunk, ez most um, áttolódott uh, a másik partnerhez, tehát a szomszédos országokba. Tehát igaziból ők azok, akik jobban változtatnak ról rajtunk, mint mi ő rajtuk. Én szerintem az egész uh, szövegnek a legnagyobb érdeme az az, hogy végre ezt a valóságot figyelembe veszi. Tehát itt nem arról van szó, hogy a hosszú távú céljainkat meg szeretnénk változtatni, hanem csak egyszerűen a jelenlegi helyzetet figyelembe veszi. A következő öt évben ez kell, hogy legyen az Európai Uniós politika fő stratégiája. Gazdasági együttműködésen keresztül nagyon sokat tehetünk a stabilizáció terén, de mindezt regionális kontextusba kell helyezni, és a biztonság egy rendkívül fontos új szektorként lép be a terror elhárítása, a szervezetbűnözés elleni harc, tehát ezeket nagyon magas szinten kell kezeljük prioritásaink között a jövőben. A másik nagy újítása ennek a dokumentumnak az az, hogy végre komolyan vesszük azt a gondolatot, hogy egy kritériumrendszerben gondolkodunk, amely az egész politikánkra megpróbálunk alkalmazni. Ezt a fajta megközelítést most elhagytuk, mert nagyon kevés országgal tudtuk ezt megvalósítani. Egészen másfajta megközelítésre van szükség, konkrét cselekvési tervekre, amelyek az adott helyzetre, az adott országra mm, testre szabottan működnek. Ez szerintem egyébként szintén egy pragmatikus újítás, ami jó. Nagyobb rugalmasságra van szükség a finanszírozás területén, és a tagállamokat is jobban be kell vonni ebbe a folyamatba, a trust fundok, közös tervezés eszközein keresztül. Aztán vannak persze új dolgok még, amelyeket kevésbé értékelek nagyra, például a Morfor Mortól való eltávolodás. Ez egy olyan politika volt, amelyet nem igazán tudtunk megvalósítani, de igaziból nem volt más alternatív politika, hogyan tudjuk az értékeinket előmozdítani a szomszédság politikában. Nos, hát ez nem, ez nem volt sikeres, ez a megállapítás, és a tematikus keretek egyfajta európai stratégiába kell, hogy beleilleszkedjenek, ki kell egészítsék egymást. De a dokumentum hiányosságai ellenére én azt mondom, hogy ez a dokumentum jó irányba mutat, mert egyfajta szomszédságpolitikai reálpolitikát fogalmaz meg. De a politikai problémákról is világosabban kell szólnunk, tehát nem tudom, hogy mennyire fog ez majd újítást hozni konkrétan, mert a finanszírozás is megvaló, megváltozik, 15 milliárdos szintről, ugyanakkor a igények a régióban nagyon magasak lettek, Líbiára gondoljunk, vagy Ukrajnára, és hogyha nem fogjuk tudni megnövelni ezt az összeget, akkor szerintem hiteltelenné válik az egész külpolitikánk. Több emberre is van szükség a külügyi szolgálatnál, okos emberekre, akik minden egyes országra rá tudják illeszteni az EU külpolitikáját, tehát enélkül nem fogjuk tudni megvalósítani hiteles módon a politikáinkat. Nos, hát ennehez képest viszont az EU éppen csökkenteni kívánja a büdzséjét, és kevesebb alkalmazottal számol. Egy másik probléma az volt, hogy eddig leginkább kereskedelempolitikai szempontból vizsgáltuk a szomszédságpolitikánkat, és ezért nagyon gyakran egyfajta bürokratikus, technokrata folyamattá vált ez az egész gyakorlat, Mm, nem ez volt az eredeti elképzelés. Tehát a változások szerintem, hogy mennyire konkretizálhatók, azért az nem túlságosan látható most még. Mogherini asszony szerint is nem egy új okos dokumentumra van szó, van szükség. Ilyen van már, itt egy politikai folyamatra van szükség, olyan politikai folyamatra, amelyen keresztül végre rá tudjuk bírni a tagállamokat arra, hogy az európai külpolitikát komolyan vegyék. És ez a lényege ennek a mostani dokumentumnak. Ezek az eszközök üresek maradnak, ha nem töltjük meg őket tartalommal, és nem fogunk tudni másképpen stabilitást elérni a szomszédságunkban. Ezen felül pedig a jelenlegi helyzetre kell ráillesztenünk a megoldási gyakorlatokat. Hogyha nem teszünk semmit, akkor biztos, hogy nem fog változni sem a közelkeleti helyzet, sem a migrációs menekültválság. Tehát, hogyha mindez egyébként nem lett volna, akkor talán ez a mostani dokumentum sem született volna meg, és lehet, hogy pont ebből fakadóan most valami új és jó következik, mert eddig egyfajta technokrata, bürokrata hozzáállás jellemezte az európai külpolitikát, de most lehet, hogy itt változást fogunk látni. Mogherini asszony végre felvállalta ennek a dokumentumnak a megalkotását, már régóta szükséges volt ez, és fontos lenne az is, hogy a civil társadalommal, tagállamokkal, szakértőkkel, külső hatalmakkal is egyeztetve valósítsuk mindezt meg, de ami viszont nem történt meg egészen mostanáig, az az, hogy nincs még eh, a dokumentum mögött ott az a kritikus tömeg, és amely miatt ez nem egy újabb eh, akármilyen dokumentum lesz, eh, mert azt szeretnénk elérni, hogy most komoly súlya legyen ennek a dokumentumnak, és ezért van szükségünk a parlament támogatására is. Következő felszólaló Culina asszony. Köszönöm szépen. Én elméletileg harmadikként kerültem volna sorra, de most második lettem. Nos, hát nagyon örülök annak, hogy elmondhatom a véleményemet. Szante Kanye készítette el ezt a jelentés tervezetet, és engem is azért hívtak meg ide, hogy elsősorban a reziliencia kérdésével foglalkozzak. De ezt megelőzően még néhány más dologra szeretnék hivatkozni. A globális stratégiára már régóta várunk. Várjuk, hogy megszülessen ez a dokumentum. A legfontosabb partnerünk a NATO, időben el tudta készíteni az új stratégia anyagát, miközben az Európai Unió még mindig egy 2003-as dokumentumra alapozta az irányú tevékenységét. Persze hatékonynak tekintik sokan ezt az anyagot, de minden dokumentum alapját eh, a nemzetközi környezet eh, nagyon alapos elemzése kell, hogy jelentse. Amikor azt a dokumentumot elkészítették 2003-ban, elég békés volt a helyzet, az országok eh, partnerségre törekedtek, együttműködési hálózatokat hoztak létre. Ezzel szemben ma sajnos nagyon ellenséges környezetben élünk Optimistaként mondhatnám azt, hogy két év múlva békésebb lesz a helyzet, barátságosabb, javulni fog a helyzet, de hát sajnos ezt nem tehetem meg, inkább pessimista vagyok, és azt gondolom, hogy még elég sokáig ilyen ellenséges környezetben fogunk élni. Ezért nem csak közös álláspontokra van szükség, amelyek különböző dokumentumokban és egymáshoz kapcsolódnak, hanem cselekvésre van szükség. És itt térnék rá a második megállapításomra. Vannak olyan elvek, amelyek megítélésem szerint döntő fontosságúak az új stratégia szempontjából, amely, ha ezt valóban operatívan működőképessé akarjuk tenni. Csak néhányat, ha említsek meg. Az egyik fontos elv az, hogy legyen konszenzus vagy kölcsönös kapcsolat, harmónia az értékek és az érdekek között. Federica Mogherini álláspontját tisztelem, aki többször is különböző nemzetközi fórumokon kihangsúlyozta, hogy az Európai Unió eddig nagyon jól teljesített abban, hogy a saját értékei alapján járjon el, és ezeket tartsa érvényben, de sajnos a nemzetközi porondon az érdek érvényesítésben már nem volt ennyire jó. Különböző érdekeket meghatároztak korábban is, de nemzetközi szinten úgy tűnik, hogy az országok eh, hát az érdekek alapján járnak el, és az értékek, hát az érdekek eh, részét eh, alkotják ugyan, de általában az érdek érvényesítés a fő szempont. Meg kell, hogy értsék az emberek is azt, hogy az Európai Uniónak milyen érdekei vannak, milyen érdekeket akar megvédeni nemzetközi téren az érdekek definiálása, tehát rendkívül fontos lesz a következő években. Egy másik elv, amelyet talán 4C-nek, 5C-nek nevezhetnénk az angol rövidítéssel. Ezek azok a mantrák, amiket minden dokumentum állandóan ismételgeti, ugyanígy a politik politikusok is, de hát ezek a mantrák sajnos sokszor nagyon távol vannak a politikai realitástól. Kooperáció, koordináció, kohézió, kontinuitás, konzisztencia, tehát magyarul inkább a 4K, és még folytathatnánk. Van közös biztonság és külpolitika, közös biztonság és védelmi politika, de ezek még nagyon fragmentáltak. Tehát ez a 4 vagy 5 C, angolul K, magyarul meghatározó a jövőbeli stratégiánk szempontjából. A harmadik elv az egyensúly, kiegyensúlyozottság. Nagyon sok eh, a eh, eh, KPP-ben kapcsolódó területekkel, a KBVP-hez kapcsolódóan. Az európai szomszédság politikára is gondolnunk kell sok a véleménykülönbség, van külső nyomás, és ezzel együtt is meg kell teremteni az Európai Unió különböző földrajzi érdekszérei között az egyensúlyt. Még valami kapcsolódik az egyensúlyhoz, ez pedig az, hogy a nemzeti és európai érdekek egyensúlyát is megteremtsük, megtartsuk. Itt elsősorban a politikusok és a társadalom közötti egyensúlyra kell gondolnunk. És ezzel elérkeztem a rövid expozém negyedik pontjához. Kányete asszony is feltette ezt a kérdést, mik legyenek a prioritások. Ne legyen túl sok prioritás, hanem mindenek előtt a, hogyan koncentráljunk jövőben a közös kül- és biztonságpolitikára. A NATO-hoz fűződő kapcsolatainkat többféleképpen lehet értékelni. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyenfajta adhok fellépéstől el tovább tudjunk lépni egy következetes párbeszéd felé, formalizálni kellene az EU és a NATO kapcsolatait, egy megállapodásra lenne szükség, el kell távolodnunk már attól, amikor állandóan ügyet keresünk arra, hogy ez a két szervezet, ahol 22 állam együttműködik, miért nem képes együttműködni. Miért annyira fontos ez a partnerség? Mert hogyha a következő prioritás listára térünk rá, megnézzük, hogy mik a feladataink. Hát a legfontosabb feladat a terrorizmus elleni küzdelem lesz. Ezért nagyon nehéz ezt a feladatot elvégezni a NATO segítsége nélkül. Itt beszélünk válságkezelésről, és valóban az EU-ban nagyon sok tapasztalat, szakértelem halmozódott fel civil képességekkel kapcsolatban, különböző válságkezelési módszerekkel összefüggésben, és a NATO képességei részben átfedés mutatnak az EU-val, itt sokszor minden duplikálódik. Még egy dolog, mielőtt a rezilienciára rátérnék, a kutatók közösségétől érkezik ez az üzenet. Kedves képviselők, hogyha megnézzük az EU költségvetését, a kutatás az, ahol csökkent eh, a finanszírozás. Kedves képviselők, követeljék meg a kutatóktól, hogy amikor jelentéseket írnak, vagy beszámolnak valamiről, akkor a politika szempontjából relevánsan tegyék ezt. A kutatók nagyon költséges, sok millió szóból álló tanulmányokat készítenek, amelyeket sajnos a politikusok nem tudnak felhasználni a saját mindennapi tevékenységünkben ezért ez is egy nagyon fontos kérdés lenne. Reziliencia. A közelmúltban nem csak az Európai Unió, hanem több más szervezet, így a NATO és az Egyesült Nemzetek Szövetsége is eh, hivatkozik a reziliencia koncepciójára. Most nem kívánok a koncepció részleteire kitérni, de hát klasszikus értelemben az, az ellenálló képességet, a e, rezilienciát a politikusok az ökológiából e, lopták el. Itt az ökoszisztémák változására adott e, emberi reakciókról beszélhetünk, és hogyha az emberi lények nem alkalmazkodnak, Eh, akkor ezt eh, leképezhetjük eh, társadalmi folyamatokban is, vagy a társadalmi hálózatokban is. Mit is akarok ezzel mondani? A rezilienciát ne az alkalmazkodás szempontjából vizsgáljuk, hanem próbáljuk meg proaktív eh, fellépésnek, cselekvési képességnek tekinteni, hogy képesek vagyunk magunkért és másokért tenni valamit. És eh, az, hogy építkezünk, de csak kövessünk, hogy képesek legyünk eh, létrehozni alkalmazkodó képes társadalmakat, politikákat, politikusokat és döntéshozókat és döntéshozási folyamatokat. Ez a lényeg. És végül nagyon örülök annak, hogy ebben az anyagban szó van védelmi kérdésekről is. Ugyanis az európai mm, embereknek, polgároknak érdeke, alapvető érdeke az, hogy megvédjék őket. Sok sikert kívánok az Európai Parlamentnek a végső tervezetre mutatásához. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, hogy meghívtak, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson, és hogy továbbra is az Európai Parlamenttel együtt tudok működni a globális Európai Uniós külpolitikai stratégiával kapcsolatban. Néhány megjegyzés a környezettel kapcsolatban, és aztán majd rátérek a prioritásokra, kapacitásokra. Minden bizonyal emlékednek arra, hogy a 2003-as stratégió, stratégiában azt azt olvashatjuk, hogy Európa sosem volt ennyire jó hely élni, nagyon nagy a jólét és a prosperitás. Nos, én azt gondolom, hogy ez a fajta megállapítás sajnos már nem aktuális, ugyanis 2016-ban egészen más helyzetben találtuk magunkat, és bizony gazdasági válsággal is meg kellett küzdenünk, amely 2008 óta nagyon nagy problémákat okozott, sőt, akár az integráció tényét magát is megkérdőjelezte, és ami, ami most bennünket illet, igen sok a válsághelyzet a közeli szomszédságpolitikánkban, gondoljunk az arab tavaszra, délen és Oroszország, illetve Ukrajna problémáira, amelyek a hidegháború óta elképzelhetetlen módon újra megvalósultak. A terrorizmus is megerősödött, úgy, ahogyan azt láthattuk az elmúlt év során, és szintén nagy probléma volt 2003 óta, de nem gondoltuk akkor még, hogy Európában, konkrétan az európai területeken is a társadalmat érintheti a bevándorlás, illetve a menekültválság. Most ebből a válságból kiindulva láthatjuk azt, hogy nagyon nagy kérdések merülnek föl az egész társadalom összes szintjén. Ebből a megállapításból kiindulva egyértelmű, hogy EU-s prioritásokat kell megfogalmaznunk a biztonságpolitikánkra vonatkozólag. A realitással szembe kell néznünk stratégiai értelemben, és nagyon nagy hiba lenne, hogyha nem néznénk szembe a valósággal. Az Európai Unió bizony most már elismert nemzetközi szereplő, igen sok partnerünk várja is tőlünk, hogy világosan állásfoglaljunk a válságkezelésben. Melyek a prioritások ebben a kontextusban gondolkodva? Az első prioritás mindenképpen az Európai Unió érdekeinek védelme. Itt most nem csak a elvekkel kapcsolatban mondom ezt, mert a kettő az bizony egymás mellett is haladhat, hanem itt leginkább az Európai Unió területének állampolgárainak biztonsága vált kérdésessé, és ezzel kapcsolatban tényleg komolyan kell vennünk a problémákat. Ezek után pedig egy nemzetközi jogon alapuló kontextust kell kialakítani. A hidegháború óta gyakorlatilag elképzelhetetlen mértékben éri most támadás értékeinket. Felelősséget kell vállalnunk nemzetközi szintéren is, ami nem mindig valósult meg, és itt ehhez a politikai akarat és a finanszírozás kéz a kézbe kell, hogy haladjon. Nézzük azt, hogy kapacitások szempontjából konkrétan hogy néz ki a helyzet. Én is a reziliancia kifejezést alkalmaznám, de ezt definiálnunk kell, mert arról van szó, hogy erősítenünk kell az Európai Unió ellenállását, terrorizmus, kibertámadások, energiához köthető kihívások leginkább belső szinten valósulnak meg, és itt megint csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a szomszédságpolitikánkban is ezt a fajta ellenállást, rezilianciát kell erősítenünk, de a stratégiánkba is be kell építeni ezt a szempontot. Ezen kívül az is szükséges, hogy a közeli szomszédságunkban jobban tudjuk kezelni a válsághelyzeteket. 2003 óta nagyon nagy szerepet vállal az Európai Unió ezen válságok megoldásában, leginkább nem katonai módon, de azért van, hogy katonai szempontból is közbeavatkozunk. De azt látjuk, hogy sajnos ezek a válság gócok nem olyan egyszerűek, mint ezelőtt tíz évvel, nem lehet egy választási megfigyelő misszióval letudni mindent. Itt gyakran egy aktívabb, akár katonai beavatkozással van szó. Erre korábban nem feltétlenül volt szükség, mondjuk 15 évvel ezelőtt. Mindez pedig azt feltételezi, hogy kapacitásainkat erősítsük, annak érdekében is, hogy egyszerre sok és egymástól nagyon különböző jellegű válságokkal kell felvegyük a harcot, és ez a nagy nehézség most az EU előtt, hogy meg tudjunk felelni ezeknek a kihívásoknak, az egyes földrajzi területek között prioritásokat kell felállítanunk, de nem is csak feltétlenül erről van szó, hanem bizony el kell ismernünk azt is, hogy a válsághelyzetek különbözősége miatt egyre rugalmasabbnak kell lennünk, az adaptációs képességünknek növekednie kell. Vajon ehhez szüksége se az, hogy földrajzi prioritásokat kell felépítenünk? Szerintem nem. Az Európai Uniónak képesnek kell lennie ahhoz, hogy a közeli szomszédságában a biztonságot prioritásként tudja kezelni, a nagy, fontos partnereink tekintetében, de talán ezen túlmenően is, például Afrikában. Az Európai Uniót ma úgy látják, mint az afrikai válsághelyzetek egyik fontos megold megoldási kulcsát. Így tudjuk tehát az uniós globális stratégiát hitelességgel megtölteni, mert nagyon fontos az, hogy hogyan tekintünk majd erre a dokumentumra, nem csak akadémiai szinten, hanem politikai szinten is, és hogy valóban mennyire realista ez a dokumentum, Ebből a szempontból szerintem fontos lenne az, hogy az Európai Unió át felülvizsgálja azt, hogy milyen eszközök állnak a kezében, és ne legyünk önelégültek a különböző meglévő eszközökkel kapcsolatban, és bizonyos értelemben sajnos, elnök úr, ön a puha erőre is utalt az Európai Unióval kapcsolatban, de ez nem elégséges. Nem szabad, hogy megelégődjünk azzal, hogy a legjobb puha erő legyünk, bizony hard power kell válnunk. Ami a közös bel- és biztonság, kül- és biztonságpolitikát illeti, itt világos célkitűzésekre van szükség, és az önök jelentésében is fontos, hogy megjelenjen az, hogy a NATO idén Varsóban fogja definiálni új prioritásait, ezzel összhangban kellene az Európai Uniónak is megfogalmazni a legfontosabb prioritásait, illetve ambícióit a katonai kérdésekben is. Ebből a szempontból fontos az, hogy koherensen közelítsük meg a NATO-val összhangban ezeket a kérdéseket. És végül még annyit mondanék el, hogy az Európai Unió globális stratégiája egy fontos lépés azzal kapcsolatban, hogy kik vagyunk és mit szeretnénk elérni. Az Európai Unió ba hittet kell helyeznünk, Mogherini asszonynak, tám, Mogherini asszony támogatásunkról kell biztosítanunk, egy globális dokumentumról van szó, amelyet minden bizonyal partnereink, épp úgy, mint ellenségeink vagy ellenfeleink végig fognak nézni. Ezen felül pedig a külső stratégiai környezetet is meg fogjuk vizsgálni, és kontextusba fogjuk helyezni a jelenlegi prioritásokkal. Világos prioritásokat kell megfogalmaznunk, és egy konkrét cselekvési tervet, amelynek végeredményeképpen az Európai Unió megerősödve kerül ki nemzetközi szintérre. Mogherini asszony és a külügyi szolgálat feladata, hogy az Európai Uniót a komfortzónából egy kicsit ki megmozdítsa ebben az instabil és kényelmetlen világban. Köszönöm szépen. Wir sind jetzt auch in einer inkomfortablen Situation, denn wir sind weit hinter unserem Zeit. Hát mi is most egy kellemetlen, kényelmetlen helyzetben vagyunk, hiszen jelentősen túlléptük a tanácsoros elnökével az eszmecsere idejét, kicsúsztunk az időből, ezért javaslom, hogy a hat felszólaló egy-egy percre korlátozza magát. Hiszen a kalnyete jelentésről még úgy is eszmét cserélünk majd a szakbizottságban. És mit, hogy a biztos asszony meg már itt van, ezért tényleg nagyon gyorsan le kéne bonyolítani vitát annak is örülnék, hogyha az előadásaikat írásban megkaphatnánk, és így figyelembe vehetnénk a munkánkban. Plenkovics úr egy percben tessék. Köszönöm szépen. Brok úr, Stefan, Kamil, Ozolina asszony, köszönöm a nagyszerű um, inputjukat, és köszönöm persze a jelentéstervezetet mint hogy ön um, 2003-as munkában részt vett, amikor a szabályokon alapuló nemzetközi rendszerről beszéltünk először. Kérdezem, hogy tekintsen át az elmúlt tíz évet, hogy mennyiben sikerült a szabályokon alapuló nemzetközi környezetet kiépítenünk, hiszen voltak éppen kész tényként kell kezelni, hogy országokat foglaltak el a szabályokra fityet hánytak. Aztán a mini multilaterális diplomácia specifikus formátumait hogyan látja? A Normandy Exercise, de vagy pedig a különböző mini formátumokat. Hogyan értekeli ezeket? Köszönöm. Gómez asszony. Én szívesen dolgozom együtt Kalnyete asszonynal, Remélem, hogy rövid szöveg lesz a jelentés. Köszönöm szépen a szakértőknek a hozzászólását. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy meghatározzuk az érdekeket. Az érdekeinket. Vannak közös érdekeink az, érd- az EU-ban, és ezeket kell követnünk és meg is kell határoznunk. Az érdekeink persze az értékeinkkel is összefüggenek. Egyetértek az, hogy a legfontosabb érték a nemzetközi jog megvédése és a szabályokon alapuló világ védelme. Ez került veszélybe Irak lerohanásával, illetve a Krim elfoglalásával, a Krim félsziget elfoglalásával. Annak érdekében tehát, hogy a szabályokon alapuló rendszert meg tudjuk tartani, meg tudjuk védeni, egységesíteni kell erőinket, gyakran nyugati szövetségeseink magunkra hagynak bennünket, például Líbiában azt kérték, hogy nagyobb szerepet játszunk, és játszunk is. Köszönöm szépen, úgy az elnök, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az instabilitásról beszélünk bár, de az okáról nem beszélünk. Márpedig az instabilitás egyik oka éppen az Európai Uniótól idegen egyik tényezőben érhető tetten. Egy független Európai Unió egyesek számára csodálatos ellenség. Mi azonban elveszítjük a saját identitásunkat, a szolidaritáson alapuló identitást. Például a Görögországgal való szolidaritásra gondolok. Nem csak a menekült válságban vagyunk tehetetlenek, hanem máshol is, és Törökország ügyében sem vagyunk elég hatékonyak. Úgy gondolom tehát, hogy a gazdasági asszimetriákat kell kiküszöbölni, és vissza kell találni a belső szolidaritás szelleméhez. Meg kell akadályozni, hogy a militarista törekvések kerüljenek előtérbe a világon. Köszönöm. Wortmans asszony. Nagyon sajnálom, elnök úr, nem egészen értettem, hogy kértem a szót, aztán azt mondta, hogy le van zárva a felszólalási lista. Lehet, hogy ez egy én hibám, de nem egészen értem, hogy mikor kapok szót, és mikor nem. Remélem, hogy most kezdjük a felszólalási időmet. Kanyete asszonynak köszönöm. A jelentéstervezetet nagyon jó elemeket tartalmaz, ez örülök, hogy az első részben az értékekről beszél. Azt gondolom, hogyha megnézzük, hogy mi történt Görlendben, akkor látjuk, hogy mi nők bizony az értékek kapcsán is aggódhatunk. Európa sok veszélyel néz szemben, belső és külső veszélyekkel, de ugyanakkor azt remélem, hogy egy olyan politikai dokumentum jön létre, egy politikai természetű dokumentum jön létre, Ráadásul nem csak egy reaktív anyag jön létre, hanem proaktívan fogalmazunk majd ebben az anyagban. Köszönöm szépen, elnök úr. Buchner miniszter, tessék. Sorry. Eh, eh, meine Frage geht an Frau Osolina. Ozolina asszonyhoz intézem a kérdést. Arról beszélt, hogy a NATO-hoz való kapcsolatainkat pontosítani kell, és itt beszélt a terrorizmus elleni harcról. Kérdezem, hogy nem úgy áll-e a dolog, hogy a terrorizmus elleni katonai fellépés, hát hogy óvatosan fogalmazok, semmit sem hozott, sikertelen volt. Például Szíriában rengeteg katona van, és egy magas szintű katona tiszt azt mondja, hogy a szíriai bombáz, bombázások az IS malmára hajtják a vizet. Kérdezem, hogy hogyan képzeli ezt, hogy a terrorizmus ellen katonai megoldás volna megoldás. Köszönöm, Donzson képviselő. Köszönöm szépen a prezentációt, ez nagyon realista volt, és úgy gondolom, hogy a realizmus sokszor hiányzik az európai intézményekből a külpolitika kérdéseiben. Az Európai Bizottságban ön is elmondta, nagyon bürokrata megközelítést alkalmaznak, tehát általában szomszédságpolitikai, illetve bővítéspolitikai szemszögből nézik a kérdéseket. Itt a parlamentben más a helyzet. Én úgy gondolom, hogy ez a parlament a szomszédságpolitikában nagyon sokat beszél az európai értékekről, de az európai érdekekből nem annyira. Tehát szinte mindig a csatlakozni kívánó országok szempontjait vesszük figyelembe, sokkal inkább, mint a sajátunkat. És ez szerintem önmagában nem túl jó a külpolitika szempontjából. Nem nagyon is megbocsátóak vagyunk azokkal szemben, akik bennünk, akikkel együtt dolgozunk. Ami pedig a NATO-t illeti, nem arról van szó, hogy a NATO egy megkettőződése lenne az Európai Unió külpolitikájának nem. Van éppen elég krízishelyzet, amelyet meg kell oldanunk. Gondoljunk például Észak-Afrikára, azt kell, hogy mondjam, hogy ott például az NATO nem tesz semmit, viszont az Európai Unió igen. Köszönöm szépen. Korvin Mikke képviselő. Elnök úr, úgy gondolom, hogy a legfontosabb a probléma a szuverenitás problémája. Meg kell határoznunk, hogy az Európai Unió vagy a volt független államok-e a állami jogok tulajdonosai. Márpedig, ha az uniós jog meghaladja a tagállami jogot, akkor ilyen módon a, ezek a jogosítványok az uniónál lennének, viszont a hadseregek, a védelmi erők tagállami irányításban vannak, tehát ez a helyzet augusztusát kell tekinteni. Másodszorban az Európai Unió szabad piaci zónaként indult útjára, és így a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy versengjenek egymással. Hiszen az állampolgárok elmenekülnek azokból az országokból, ahol a törvények rosszak. Márpedig, hogyha egységes törvényeket hozunk, akkor nincsen versengés a jogalkotás területén, és ilyen módon elrontjuk a versengésből származó előnyöket. Köszönöm, Jakonzáli asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm Kalnyete asszonynak az átfogó és érdekes jelentéstervezetet. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió globális szerepét átgondoljuk, hiszen az a benyomásom, hogy sok tagállam, és az Európai Unió maga is egyre inkább a maga kérdéseivel kezd foglalkozni, és kevésbé törődik azzal, mi történik a környezetében. Van egy kérdésem a egyik előadónkhoz, Ozodina asszonyhoz, Említette, hogy a NATO-val való partnerség nagyon fontos, de az a benyomásom, hogy a NATO egyre inkább a belső érdekével tör, törődik az ötös szik egyes bekezdése alapján a védelmi kapacitásokra koncentrál, az európai államok védelmére, és a globális kihívásokkal nem foglalkozik annyira osztja ezt a helyzet értékelésemet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most visszafele megyünk, és először Gran úrnak adom meg a szót. Euh, Köszönöm szépen. A rendelkezésre álló időben néhány gondolatra szeretnék most reflektálni, talán nem tudok minden kérdésre választ adni. Ami a nato illeti, szerintem a, ez fontos vita, a NATO-nál jártam a múlt héten, és az Egyesült államoknak a szerepe rendkívül fontos a NATO-ban, tehát a NATO az, ami tulajdonképpen az EU a biztonsági problémáinak számláját állja. Úgyhogy ebből a szempontból talán egy kicsit változik a helyzet. Az, hogy Albright asszony a NATO-t duplikátaként említette, erről ma már nincsen szó, szerintem ezt a NATO-ban sem látják így a város másik oldalán. Nos, az Európai Unió multilaterális munkájában megint csak úgy gondolom, hogy kicsit optimistában kell látnunk a helyzetet. Nagyon sok multilaterális helyszínen az Európai Unió fontos szereplővé vált, például a fegyver, tehát a lefegyverzésben az Európai Unió a kulcsfontosságú szereplő, nagyon sokat várnak tőlünk, sokat adunk ebben a, ezen a területen az atomsorompó megvalósítása érdekében is, finanszírozunk is ezeket a témákat, tehát itt hatékony a munkánk. Ez a rész tehát benne maradhat a 2003-as stratégiából. Ami az érdekeket illeti, én úgy gondolom, hogy az érdekek és értékek között nem feltétlenül feszül ellentét, nem szabad elfelejtenünk soha a saját érdekeinket, stratégiai érdekeinket. Az Európai Unió nem egy NGO, ez egy stratégiai szereplő, és ebből a szempontból fontos, hogy ugyan megőrizze saját értékeit, de érdekeit is védeni tudja. Jogi alapokra helyezve mindezt. Ami pedig a terrorizmus ellenes harcot illeti, az is világos, hogy ez egy tipikus példa, amire globális stratégiára van szükség. Nem lehet egyedül katonai úton megoldani ezt a problémát, ugyanakkor, hogyha elvetjük a katonai megoldást, akkor egy fontos eszköztől fosztjuk meg magunkat, hiszen az ellenfeleink nagyon erősek katonailag, tehát ezt nem szabad elvetnünk a terrorizmus ellenes harc szempontjából sem. Parancsoljon, Udzudin asszony. Köszönöm az első kérdést a multilaterális diplomáciára val kapcsolatban tették fel. Egyetértek azzal, amit mondtak, hogy az EU nagyon sikeres ezen a területen, és ebéli kapacitását még meg kell erősíteni. Egy másik kérdés arra vonatkozott, hogy a NATO és a katonai fellépés elegendő a terrorizmus elleni harchoz. Hát egyértelműen nem. Azon országok, amelyekben megvizsgáltuk a terrorizmus kialakulását, illetve az ellene való fellépést, azt láttuk, hogy a katonai fellépés nem elegendő. Ezért az Európai Unió és a NATO közötti harmonizált fellépéssel lehet a maximum eredményeket elérni. Persze nem lehet a terrorizmus elleni harcot teljes egészében megnyerni, de a kapacitások összekapcsolása fontos elem lehet. A harmadik kérdés arra vonatkozott, hogy a NATO befele fordul-e, illetve hogy nemzetközi fellépését, becsvágyát megtartotta. Nos, a NATO nagyon sikeresnek bizonyult azon veszélyekre való válaszadásképpen, amelyek az egyes tagállamokat veszélyeztetik az ötös cikk alapjáni kapacitás megerősítése éppen a NATO által hosszan elfeledett, vagy háttérbe szorított kapacitását hozza újra helyzetben. Azt mondhatjuk, hogy a washingtoni szerződés alapján a NATO minden szinten dolgozik, a tagállamok növelik a, vég, a védelmi kiadásaikat, hozzájárulnak a közös kapacitáshoz, másrészt a NATO az ötös szik alapján egy közös védelmi kapacitást is megerősíti, ám a nemzetközi biztonság területén a NATO már most is elegendő kapacitással rendelkezik, amennyiben a tagállamok egyetértenek. Úgy gondolom, hogy idő kérdése, amíg ezen átfogó védelmi kapacitások az egész közösség rendelkezésére állnak majd. Utolsó észrevételem. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament a stratégia végrehajtásában nagyon fontos szerepet játszik. Ez az a fórum, ahol áttekinthetik, nyomon követhetik a stratégiát, és persze nyomon követhetik az érdekeket is, ehhez sok sikert kívánok. Léne úr! Csak egy nagyon rövid dolog a multilateralizmus kapcsán. Az USA és az EU kezében van a világ alapvetően, tehát a hatékony multilateralizmus sokkal kemény kérdésebbé vált egy több pólusú világban, ahol egyre több ö, nagy hatalom képvisel valamilyen reális ö, politikát. Az EU továbbra is kell, hogy küzdjön a fontos célokért, ez bizonyította a Párizsi klímakonferencia is. Vannak ugyan visszalépések, de ezt a küzdelmet folytatni kell. Érdekes az érdekek és kérdések, ez egy érdekes ellentmondás. Ugye az értékek tulajdonképpen hosszú távú érdekeknek foghatók fel. De elég sok az ellentmondás, és sokszor nehéz megtalálni a helyes utat. A szomszédsággal kapcsolatban az világos, hogy a kondicionalitás alapú e, érték e, érvényesítő e, politika igazából nem vált be. Ezeknek a szomszédországoknak a sajátosságait sokkal jobban figyelembe kell venni, ki kell dolgozni egy eszköztárat, mert ez a kondicionalitáson alapuló megközelítés nem működött. Végül globális környezet és külpolitika. Már 20 éve foglalkozom ezzel, és mindig úgy éreztem, hogy az európai külpolitika mindig is viszonylag gyenge volt az integráció más elemeihez képest és ennek az egyik oka az, hogy a külpolitikában viszonylag alacsony az mm, opportunitási költség. Tulajdonképpen többé-kevésbé mindig el tudtok fogadni azt a helyzetet, amiben voltunk. Most ez drámaian megváltozott. Most sokkal nagyobbakká váltak a kockázatok. És most tényleg az a kérdés, hogy ezek a kihívások az EU tagállamokat szét eltaszítják egymástól, vagy inkább a közelítést közöttük fogják erősíteni, és az együttműködést, ez a jövő nagy kérdése. Köszönöm szépen. Kanyéte asszony, ez utolsó szó. Nagyon hálás vagyok ezért az inspiráló vitáért. Egyetértünk abban, hogy meg kell védeni eh, az európai érdekeket. És kicsit visszafordítanám azt, amit Camilla Grant mondott, mi szerint az érdekeket védeni azt is jelenti, hogy az értékeinket védjük. Ez az álláspont, amit eh, képviselni fogunk. Köszönöm szépen. Köszönöm a panel résztvevőinek az előadásokat a részvételt, az anyagokat fel tudjuk használni, és a jövőben is keresni fogjuk Önöket. Köszönöm. Have a finish in the layer? Hello, So, meine Damen und Herren, wir sollten schnell beginnen. Wir sind im. Hölgyeim és Uraim, most már tényleg el kell kezdenünk, mert nagyon nagyon csúsztunk. A holland eh, elnökség képviselőjével kicsit tovább tartotta a megbeszélés, mint terveztük ezért lemondok arról, hogy tartalmi bevezetőt tartsak a következő témához és ennek az az előnye, hogy időt nyerünk, és nem tör ki a nagy unalom. És remélem, hogy ahogyan megegyeztünk, 5 percben, nagyon tömören, feszes menetben mondják el a mondandójukat a panelvita résztvevői, hogy utána minél többen kaphassanak szót. Tájékoztattak arról, hogy a tolmácsok még plusz 15 perccel tovább fognak dolgozni, amiért eh, már most előre nagyon köszönöm ezt, ezt a tolmácsoknak. Heidi Hautala és Rita Dolic, az Euronest eh, parlamenti közülés két társelnöke vezeti le ezt a vitát, és örülök, hogy Gorgéva biztos asszony is itt van, Schmidt úr, um, a külügyi szolgálat igazgatója, helyettes ezután Paternova asszony, a szomszédsági politikával foglalkozik. Itt van Hán biztos és Alessandro Susko, az EU-Ukrajna Civil Society Platform elnöke, akik a társulási megalapodást gondozzák. Örülök, hogy az Euronest országaiból sok képviselő van itt, már több barátot is felfedeztem közöttük, és remélem, hogy egy nagyon érdekes vitát fogunk lefolytatni. Azt kérem, hogy Jurova asszony szóljon, szólaljon fel először. Tisztelt elnök úr, tisztelt, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Mindenek előtt boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek. Tavalyi drámai események után, melyek Európában és Európán kívül történtek, remélem, hogy 2016 békésebb, biztonságosabb év lesz mindenki számára, így Grúzia, Moldova és Ukrajna polgárai számára is. Remélem, hogy stabilitás és a reform folyamat dinamikus fejlődése fogja jellemezni ezt az évet. Az igazságügyi reform zajlik, és az alapjogok területén is sok munka zajlik, még a korrupció ellen kell küzdeni, a független igazságügyi szerveket, a független ügyészséget kell létrehozni, és a reformmal kapcsolatos jogszabályokat hátralévő részét meg kell alkotni. Grúzia, Moldova és Ukrajna ezen dolgoznak. A külügyi szolgálat képviselői és a bizottság is képviselteti magát. Magerémi főképviselő asszony és eh, Hán urat eh, képviselik, és Hán úr is itt van ők is hozzászólnak. Én az igazságügyi reformot és a diszkrimináció elleni küzdelmet képviselem, mert ez az én területem. Néhány jó hír. Grúzia, Moldova és Ukrajna elindultak a reformok útján, tolerancia, egyenlőség, erős szabadság és polgári jogok, a polgárok biztonsága, ezek mentén lépnek tovább. 2000 2013 óta legrészletesebb megállapodásokat írt alá ezzel a három országgal az EU. Ezek a megállapodások jó alapját jelentik a szorosabb együttműködést a jogállamiság és az alapjogok területén. Emellett a megalapodások részét alkotja az igazságügyi együttműködés, adatvézelem, diszkrimináció elleni küzdelem, valamint a jogrend közelítése az EU joghoz a társasági jog és a fogyasztói jog területén. A reform folyamat tehát általában jó úton halad, jó előrelépés történt az elmúlt években az igazságszolgáltatás, igazságügy alapjogok területén. Messze mutató és komoly reformok történtek ezen a területen. Grúzia emellett megreformálta az igazságszolgáltatási rendszerét és az ügyészséget. Nekem is többször volt alkalom lehetőségem arra, hogy grúz igazságügy miniszterekkel tárgyaljak, akik nagyon elkötelezettek a reform folyamat mellett. Ugyanakkor azon ban a bírók és az ügyesek függetlenségével kapcsolatban még mindig maradnak aggályok. Az EU továbbra is felszólítja a kormányokat arra, hogy tartsák tiszteletben a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlenségének alapelvét, hogy ne politizálódhasson át az igazságszolgáltatás rendszere. Ukrajnában is nagy előrelépés történt az elmúlt hónapokban jogalkotás területén és javult a külső és belső helyzet egyaránt. Szeptemberben jártam Ukrajnában, és megvitathattam a helyzetet a legmagasabb politikai szinten. Kievben járt dolgoztam, és gratuláltam az ukrán hatóságoknak az eddig elért eredményekért. Arra visszattam őket, hogy további erőfeszítéseket, erőfeszítéseket tegyenek, szülessenek meg a következő lépések, intézkedések a korrupció elleni küzdelemben. Találkoztam civil szervezetek képviselőivel is, akik ugyancsak eh, kulcsfontosságú szerepet játszanak, a fejleményeket nyomon követik, különösen a korrupció elleni küzdelem, az igazságügy reformja és a diszkrimináció elleni küzdelem területén. Ott létem során, illetve elnézést, alkotmányos módosítások jelentik majd a következő lépést az igazságügyi reform területén 2016 elején. És azután kell, hogy induljon a végrehajtási fázis, eljött az ideje az eredményeknek, és vissza kell állítani az állampolgárok bizalmát, az igazság, vetett igazságszolgáltatás rendszerébe vetett bizalmát. Ukrajna nem stabil, de stabil politikai vezetése van minden előtt szüksége az országnak, hogy a politikai döntés hozatalba helyezett bizalom helyreállhasson. Korrupció elleni küzdelemmel úgy kell foglalkozni, hogy ez az elsődleges prioritás. A 2014-es bankbotrány során mintegy 1 milliárd dollárt loptak el, ezért meg kell találni a felelősöket, és a szükséges jogi lépéseket meg kell tenni, a, meg kell mindenképpen a rendszer szintű hibákkal kell foglalkozni, meg lehetővé tették ezt a ennek a hatalmas összegnek az ellopását. Nagyon szigorú és etikus standardok megteremtése kulcs fontosságú az igazságügyi szervek számára, és az ország jóléte szempontjából is. Az emberek és a befektetők, beruházók ismét kell, hogy bízzanak az igazságügy rendszerében, ehhez még további reformokra van szükség. Mindenek előtt az ügyészségnél, megfelelő integritás tesztekre van szükség, fair módon kell kiválasztani a bírákat, és etikai szempontból is vizsgálni kell a, a helyzetet. Hatékony felelősség teljes és felelősségre vonhatóságot, elszámoltathatóságot kell biztosítani a bírák esetében is. Az EU diszkrimináció ellenes irányelve kapcsán nagy előrelépés történt Moldovában. Ugyanígy a korrupció elleni küzdelem kapcsán is gyakorlatban és a jogalkotás területén egyaránt az egyenlőségi tanács is felállt és működik. Ukrajna közelmúltban elfogadott egy eh, emberjogi stratégiát, amely tartalmaz diszkrimináció ellenes rendelkezéseket is, eh, és a társulási megállapodásban eh, is felvállalta Ukrajna, hogy az EU-s antidiszkriminációs irány rendelkezéseit átülteti. A a ugye, törvényben a szexuális orientációti megkülönböztetés tilalmát is már eh, beírták, és az új munkatörvénykönyvet a parlament fogja elfogadni ugyanilyen garanciákkal. Grúziában az antidiszkriminációs eh, politikákat és eh, jogalkotási folyamat szintén töretlenül zajlik ha hatályba lép a diszkrimináció ellenes törvény, akkor ennek a végrehajtása lesz természetesen a legfontosabb feladat. Hasonlóan a többi területhez, amire kiterjedett cselekvési terv, a vízum liberalizációval kapcsolatos tárgyalások is eredményesek, Nyomon követjük a különböző referenciaértékek teljesülését, és folytatjuk a párbeszédet. És itt be is fejezem, hogy ott meghallgathassuk a többi előadót, és örömmel várom a vitát. Very much, Commissioner. Köszönöm. Um, it's my pleasure to, to... Köszönöm, biztos asszony. Nagy örömmel látom, hogy milyen sokan vesznek részt ezen az eseményen, amelyben a Grúzia, Moldávia és Ukrajna társadalmi szerződéseivel foglalkozunk, illetve a parlamentek képviseltetik magukat. Most pedig Schmidt kollégának adom meg a szót, aki Mogherini asszonyt képviseli itt, parancsoljon. Köszönöm szépen, Én is azt kívánom, hogy biztonságosabb hely legyen a világ idén, jobb világban éljünk, hiszen a 2015-ös éve valóban nagyon nagy kihívásokat jelentett, mind az EU-ban, mind a keleti szomszédság területén. Voltak ugyanakkor pozitív fejlemények is, pozitív kihatással jár ez majd Grúziára, Moldáviára, és Ukrajnára is, de pozitív fejlemények történtek a régióban is. A régai csúcsról beszéltünk, a vízum liberalizáció Moldovával való <clears throat> bevezetéséről, illetve a Grúziával és Ukrajnával való előrelépésről, és a szabadkereskedelmi megállapodás 2016-os lezárásáról, <clears throat> illetve működni kezdéséről Ukrajnában. A keleti partnereinkkel szorosabb kapcsolatot szeretnénk ter- teremteni, mélyreható tárgyalási, tárgyalásokat folytattunk a szabadkereskedelmi megállapodásról is a három országgal. Az európai politika egy differenciáltabb és egyben testre szabottabb megközelítést javasolt ezen országoknak. Elmélyített együttműködést folytatunk ezekkel az országokkal, és támogatjuk őket az intézményi reform programban, és így segítjük elő közös célunk megvalósulását, a gazdasági integrációt és a magasabb szintű politikai közeledést. Az éghajlatváltozás, a biztonsági kérdések mind olyan kihívások, amelyek minnyájunkat érintenek, Éppen ezért feladatunk az, hogy a biztonsági és a külpolitikai kérdésekben is elmélyítsük az együttműködést. Egyébként a keleti partneri milli, miniszteri informális tanácson um, Tbilisi-ben is erről cseréltünk mit. De a keleti partnerség nem csak kormányzati kapcsolatokra vonatkozik, akkor válhat a sikeresé, hogyha a társadalom minden ágazatát bevonjuk, a parlamenti képviselőket, az önkormányzati képviselőket, és nagyon fontosan a civil társadalom tagjait is. Most azonban a parlamenti dimenzióról szeretnék beszélni. Ez direkt kapcsolatot teremt az általános eh, az emberekhez és demokratikus képviselőjéhez. Az Euronest parlamenti közgyűlése az a hely, ahol áttekinthetjük az előrelépést és ahol tanulhatunk egymástól, valamit inspirálhatjuk is egymást reményeim szerint. Néhány szót Ukrajnáról, és Ukrajna társadalmi kötelezettségi kötelezettségeinek betartásáról nagyon kemény elvárásokat fogalmaztak meg, ráadásul egy olyan időszakban, amikor Ukrajna hatalmas kihívásokkal áll szemben, a krim illegál, illegális annex, annexiója okán, um, a keleti ország részben zajló harcok okán és a nehéz gazdasági helyzet okán. Ezen feltételek mellett Ukrajna mindent megtesz a Minszki megállapodás végrehajtásáért, érvényesítésért, és Ukrajna mégis a nehéz helyzet fényében is sikerült, hogy előrelépéseket tegyen. Említem a Nemzeti Korrupció ellenes iroda felállítását, a Nemzeti Rendőrség felállítását, valamint a független főügyészi hivatal kialakítását, hogy csak néhányat, valamint az alkotmánymódosítás tervezetét az igazságügyi rendszer reformját még végre kell hajtani, és egy sor áll még áll. Áll Ukrajna előtt például a választói jogszabályok módosítása, vagy a köz, az költségvetés rendszerének finanszírozása. És persze a szabályok végrehajtása lesz döntő majd. A vízum liberalizáció területén előrelépést értünk el, múlt hónapban a vízum liberalizációs akcióterv végrehajtását pozitívan értékeltük, és így az Európai Bizottság egy jogszabály tervezetet készít elő, mely a vízummentes rezsim végrehajtására teszi javaslatot. Grúziáról szólva. Az Európai Bizottság tavaly decemberi jelentésében elmondta, hogy a benchmarkokat elérték, és így a vízum liberalizáció irányában előreléphetünk. A grúz kormány, az állami szervek és a társadalom erőfeszítéseinek köszönhető mindez. Grúzia hatalmas előrelépéseket tett a társulási megállapodás, valamint a DCFTA alkalmazása területén, és a DCFTA végrehajtásának első évében 15%-kal nőtt a grúz exportok száma az EU-ban valamint a külföldi működő tőke is nagyobb szinten áramolt be az országba. 2016-ban, októberben parlamenti választásokat tartanak. Nagyon komolyan veszik a politika kérdését Grúziában, és érzelmeket korbácsol ez föl. Éppen ezért fontos, hogy tiszta, átlátható és inkluzív atmoszférában tartsák a választásokat. Végezetül Moldováról a rossz hír az, hogy nagyon instabil a politikai helyzet, ez pedig akadályozza a méreható és szükséges reformok végrehajtását. Sajnálatos, hogy pont azon a területeken eh, akadoznak a reformok, amelyeken reformra szükség volna. Arra van szükség, hogy Moldova a széleskörű korrupció ellen fellépjen, ehhez az igazságügyi, a média és az igazgatási ágazatok reformjára szükség van valamint a bankcsalás ügyét is fel kell eh, tárni, és a pénzügyi stabilitás kérdésén is dolgozni kell a moldáv politikai osztály feladata, hogy lépjen. Fontos, hogy a reformokkal mindenki azonosuljon, zajlanak a konzultációk most is, és elmondhatom, hogy mi együttműködünk majd egy új moldáv kormányjal annak érdekében, hogy a kulcs reformok megvalósíthassanak. Az EU nem fog beleszólni Moldávia belső politikai folyamataiba. Pozitívan értékeljük ugyanakkor, hogy az új vízummentes rezsimet problémátanul alkalmazták, és 460 ezer Moldáv vízummentesen utazhatott be a Schengeni térségbe. Moldova ezen felül a jogszabályok közelítésében és előrelépéseket ért el a DCFTA területén, és ezzel sikerült a politikai instabilitást stabilizálni. 20%-kal nőtt a moldáv áruk száma, amelyeket az EU-ba hoztak be, bár összességében nem volt kedvező a gazdasági környezet. Az EU kulcspartnere Moldovának, és többet úgy kell még ezen a területen tenni, főleg a gazdaság irányítás területén. Végezetül azt mondhatom, az Európai Unió kulcs partnere szeretne lenni a szomszédság országainak, ugyanakkor tiszteletben tartjuk a béli jogukat, hogy maguk döntsenek, merre akarnak haladni. Ukrajna, Moldova és Grúzia egyértelműen sikre szálltak a szorosabb együttműködés mellett. Nem állnak együtt egyedül ebben, és a társulási megállapodás végrehajtásából is egy sor következmény, jog és kötelezettség hárul majd rájuk. Köszönöm szépen Helga Mitnek. örülök annak, hogy hogy a bi- és multilaterális formátumokról számolt be. Most pedig Martenova, Katerina Martenova, asszonynak adom meg a szót, aki Hán biztos nevében szólal meg, a DG Nére nevében. Parancsoljon. Köszönöm szépen, és én is szeretnék csatlakozni az újévi jó kívánságokhoz, és ahhoz, hogy reméljük, hogy ez egy jó év lesz de ugyanakkor nagyon nagy kihívás is Helga után beszélni, úgyhogy megpróbálok nem ismételni, hanem inkább távirati stílusba olyan dimenziókról számolni be, amelyekről úgy gondoljuk, hogy az adott országban a reform folyamathoz hozzá tudunk járulni, illetve az általános helyzetről, a partnerségeinken, a segítségnyújtási eszközeinkön keresztül nagyon jó egyébként az is, hogy néhány nappal azután szólalhatok fel, hogy Ukrajnával életbe lépett a társulási megállapodás, még akkor is, hogyha vannak kihívások, ezeket látjuk is, de ugyanakkor nagyon jó azt látni, hogy ezek a megállapodások most már életbe léptek. Helga beszélt a tavalyi peer review-ról, és arról, hogy ez a kettős megközelítés mennyire jó és sok segítséget ad. Mind a két megállapodásnak a lényege az, hogy ne csak politikai párbeszéd szinten, hanem segítségnyújtási szinten és a reformok támogatása mentén adott segítségünk szempontjából is löketet adjon a folyamatnak. Ez a fajta keret, amelyet sikerült felállítanunk, nagyon hasznos több szempontból is. Az egyik legfontosabb talán az, hogy hozzá tud járulni ahhoz, hogy további reformok valósuljanak meg ezen dolgozunk kitartóan partnereinkkel együtt, tagállami szinten is, nagyon aktívan megvitatjuk azt, hogy hogyan tudjuk együtt a tervezést megvalósítani, és hogyan tudunk együtt működni azon országokkal, partnerekkel, nemzetközi pénzintézetekkel és európai intézményekkel együtt, segíteni az adott országban végbe menő folyamatokat és a reformok lebonyolítását. Nagyon fontos ez a keret számunkra olyan szempontból is, hogy saját magunkat is rákényszerítsük, hogy azokat a rugalmassági eszközöket tudjuk alkalmazni, amelyek rendelkezésre állnak. Minden bizonyal ismerik, hogy a programozási eszközeink az európai szomszédságpolitikai eszköz, és hogy egy kicsit perspektívába tudják helyezni a folyamatot. Tavaly Ukrajnában 200 milliós bilaterális hozzájárulás volt, Grúziában 90 millió, illetve Moldovában és Grúziában is egy nagyobb összegről beszélhetünk. Ez a mi more for more megközelítésünk szellemében jött létre, tehát minél több reform valósul meg, annál jobban támogatjuk az adott országot. A szomszédságpolitikai eszköz azonban nem csak az egyetlen eszköz a kezünkben, hanem a nemzetközi pénzintézetekkel is együttműködünk, aztán itt vannak a szomszédságpolitikai eszközök, amelyik, amelyeken keresztül megpróbálunk hatással lenni a reform folyamatokra, és ugyanakkor a befektetés tervezésre is, hogy az adott országban a reform folyamatot megtámogassuk. Már láthattunk néhány pozitív eredményt, a vízumliberalizációra gondolok, de az implementáció is a különböző projektek tekintetében jól halad, regionális szinten energiapolitikák vagy a connectivity szempontjából. Van itt egy másik eszköz is, amelyről szeretnék említést tenni, és amely rendkívül fontos számunkra. Ez pedig a DCFDA Facility, amely 200 milliót tesz ki, és ennek köszönhetően a privát szektor és, szektor és kivá, kimondottan a KKV-k ezen három országban, hiszen őket kívánjuk segíteni, hogy ebben a nehéz időszakban ezeket a nehéz folyamatokat, ezeken átsegítsük őket. Különböző technikai vagy egészségügyi sztenderdeknek való megfelelés terén ezen a segítségnyújtási eszközön az Európai Beruházási Bankkal együtt dolgozunk. Ukrajna esetében én inkább félig telé, telinek látom azt a bizonyos poharat, mint félig üresnek, tehát én úgy gondolom, hogy a stabilizáció terén, a gazdaság stabilizálása terén, a valutárfolyamok konszolidálása, a bankszektor konszolidálása területén nagyon sok előrelépésről számolhat be. Persze vannak még olyan területek, ahol nagyon sok reformra van szükség, leginkább megvalósításra várnak ezek a reformok, és az ukrajnai támogatásunk lényegét az képezi, hogy partnereinkkel együtt a reformcsomagokat tető alá hozzuk, olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint a korrupció elleni harc, ombudsman, Ez nagyon hasznosnak tűnt ez a kezdeményezés, és itt mindenféle tagállammal együttműködésben dolgozunk. Moldovával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy nagyon sajnálatos, a jelenlegi politikai válság árnyékot vet fontos gazdasági problémák megoldására, tehát itt azt láthatjuk, hogy a gazdaságnak szüksége van a lendületre, és reméljük, hogy minél hamarabb egy új kormányon keresztül a IMF segítségével és máshogy is megvalósulnak ezek a reformok. Grúziával kapcsolatban viszont azt tudom elmondani, hogy nagyon jó az együttműködésünk, és Grúzia nagyon, nagyon megkapó reformfolyamatot hajtott végre, gondolok a bíróságok függetlenségére, a privát szektor támogatására, az üzleti klíma javítására. Én úgy gondolom, hogy ha ezen az úton folytatják a munkájukat, akkor biztos, hogy nagyon jó együttműködést tudunk kialakítani velük. És végül a keleti partnerség kérdését azzal zárnám le, hogy hangsúlyozom, a három társult ország úgy gondolom, hogy mindenki mással együttműködésben, partneri viszonyban képzeljük elő a velük való kapcsolatot, és együtt kívánunk működni a civil társadalommal és a parlamenti szférával is. Köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és valóban egyetértek önnel, amikor azt mondja, hogy reméli, hogy a három társult állam előtérben marad, és hogy reméljük, hogy egy kicsit előkészítik az utat a többi hat ország számára is. Itt azért van egy kis time management problémánk. Alexander Suska következik, kicsit későn kezdtünk, és aztán jövő, jön egy rövid bemutatás Viktor Dolling részére, és aztán majd megnyitjuk mindenki számára a lehetőséget, hogy felszólaljon, keleti minden második felszólaló lesz parlamenti képviselő, és minden más, és ugyanígy ugyanennyi keleti partnerségi partnert szeretnék majd felszólítani. Most pedig néhány, szó, néhány mondat, vagy gondolat erejéig megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Mindenek előtt nagyon hálás vagyok azért, hogy a civil társadalmat folyamatosan bevonják eh, a reform folyamatba, a keleti partnerségi országok, és különösen Ukrajna eh, EU-s támogatása kapcsán. Ez eh, nagy előnye az Európai Parlamentnek, nagy érdeme is, hiszen ez egy olyan intézmény, amely nyugati gyakorlatokat közvetíti, készen állunk ezek átvételére, és hálásak vagyunk ezért. Másrészt arra is jó lehetőség egy ilyen eszmecsere arra, egy ilyen, eszmecsere, hogy a legjobb tapasztalatainkról beszámolhatunk, tudatosítjuk egy adott országgal kapcsolatos reformtörekvések jelenlegi állapotát. A, az Open Society hívott meg minket, ukrán, moldovai és grúziai szakértőket. Itt van most ez a csoport Brüsszelben, és szívesen beszámolnak önöknek arról, amit tudnak, a korrupciellenes politikáról, az igazságügy reformjáról, a diszkrimináció elleni intézkedésekről, és délután is itt lesznek, lesz három munkacsoportülés, ahol a részletkérdéseket tudják majd ezek a szakértők megvitatni önökkel. Én csak nagyon röviden szólnék. Az egyértelmű, hogy semmilyen reformot nem lehet rá erőltetni egy országra, ha nincs belső komoly hajtóerő. és pozitív az üzenetem ezzel kapcsolatban, mert jelen pillanatban két mozgatórugó is jelen van, egyrészt a civil társadalom, Ukrajnában, Grúziában, Moldova, Moldovában megpróbálja az európai értékek, standardok mentén átalakítani az országot, másrészt pedig az EU tagállamok intézmények részéről is van egy ilyen a siker irányába mutató eh, támogatás, eh, és eh, ez a kettő együttesen elvezethet a sikerhez. Jelenleg elég nehéz időket élünk Ukrajnában, másutt is. Önök is tudják, hogy folyamatos agresszióval, megszállással állunk szemben, sújtanak minket gazdasági nehézségek. Ugyanakkor azonban ez nem rossz pillanat a reformok szempontjából. Már nagyon sok változás valósult meg, amelyeket nem érhettünk volna el a függetlenségünk eh, elmúlt 20-25 vagy 20-25 évvel ezelőtt, amikor már éppen csak függetlenek voltunk funkcionális, működőképes demokráciát akarunk a reformokkal felépíteni. És most pontosan jó pillanat van arra, amikor az összes rendelkezésre álló erőforrást, a szakértők tudását, a legjobb gyakorlatokat, ismereteket, szaktudást és a politikai erőt tudjuk szintetizálni a célok végleges elérése érdekében. Ugyanis könnyű volt a reformok mellett szónokolni, amikor ez csak ilyen általános dolgokba merült ki, de most, amikor rá kell térnünk a részletekre, nagyon sok a bürokratikus ellenállás a rendszerben, és sok más kihívással is szembesülnünk kell, sokszor teljesen váratlanul. Tehát most nagyon fontos pillanat van, hogy most tényleg következetesen együtt működjünk partnereinkkel, dolgozzunk, és az Európai Unió szerepe kulcsfontosságú. A kormány eh, jelenleg nagyon fogad, nagy a fogadókészség a kormányban az EU ajánlásokra, és nagyon nagy a bizalom eh, a társadalomban is az unió felé amikor európai szakértők jönnek Ukrajnába, és, vagy Grúziába és Moldovába és akkor nagy bizalom övezi őket, hogyha ajánlásokat, véleményeket fogalmaznak meg. Ez egy eh, komoly erőforrás, amit jól is fel lehet használni használni. És most nem az általános ajánlások idejét éljük, hanem olyan időket, amikor nagyon következetes, komoly támogatást kell adni a reform törekvéseknek több területen is. Mi kapunk önöktől energiát, tudást, bátorságot, erre van szükségünk, arra, hogy eljöjjenek Ukrajnába, elhozzák a legjobb szakértőket, a legtöbb tapasztalattal rendelkező szakértőket, akiknek megvan a maguk sikertörténete, és hozzásegítetnek minket is a sikerhez. Köszönöm a figyelmüket, a folyamatos érdeklődésüket, a politikai akaratot, hogy támogatják Ukrajnát és a régió többi országát a reform melletti Köszönöm szépen Alek Suskonak, és ahogy ön is említette, el fogjuk mélyíteni a vitát a három panelben. A civil társadalombeli partnereink, az Open Society Alapítvány segített minket az előkészületekben. Most pedig eh, Viktor Dolicevet, az Euronest eh, parlamenti közgyűlésben a társ elnökömet eh, kérem fel a hozzászólásra, és utána megnyitjuk a vitát. Még mindig lehet szót kérni, de azután majd le kell zárnom a hozzászólók listáját, mert kb. fél óránk van még azzal a rugalmassággal és azzal a plusz idővel, amit a tolmácsoktól kaptunk. Ja. Köszönöm szépen! Köszönöm a felszólalóknak az átfogó és egyben bíztató áttekintést, amelyet adtak. Ez nagyon hasznos volt minnyájunk számára. Azt hiszem, hogy jó ötlet volt. Igazán jó ötlet volt, hogy ezt a találkozót megszerveztük itt az Európai Parlamentben Különösen Heidi-nek szeretném megköszönni a segítségét, meg az AFET-nek is, a külügyi bizottságnak is, hogy vendégül látott bennünket. Remélem, hogy eredményes, sikeres ülést tartunk ma. A diszkrimináció, korrupció elleni harc is számos nagyon fontos kérdés van még a napirenden, amelyek összefüggenek meggyőződéseinkkel, értékeinkkel és azokkal a reformokkal, amelyeket végre kell hajtani. A reformokhoz két elemre lesz szükség, politikai szándékra, másrészt pedig a reformok végrehajtására. A globális biztonsági stratégiai ülés múlt héten szintén nagyon hasznos volt. Ahogy a Merkel kancellár a legutolsó törökországi terrortámadás után mondta, Európa sérülékeny. Nagyon sok veszély, fenyegetéssel állunk szemben, a régió nehézségekkel teli, de esélyeket is mutat. a három ország jó, legalábbis Moldova és Grúzia jó úton halad. Nagyra értékelem a civil társadalom együttműködését is, hiszen a nemzeti platformok nagyszerű munkát végeznek, és valóban a civil szervezetek fontos, hogy maguk is nyomon kövessék az eseményeket, figyeljenek um, az eseményekre. Kievben, Tbilisiben vagy Kisinóban is fontos, hogy a nemzeti parlamenteket is bevonják a folyamatokba. A parlamenti ellenőrzés egy nagyon fontos uh, ellenőrzést jelent a folyamat fölött. Igyekszem rövidre fogni mondandomat, hiszen tudom, hogy szorít az idő, és remélem, hogy a következő három panel után is tudunk majd majd cserélni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Viktor. Nos, a parlamenti ellenőrzés kérdése nagyon fontos kérdés, amelyel a nemzeti parlamentek számára is fontos szerepet adunk. Most pedig megadom Andrei Plenkovicsnek a parlamenti társulási, az EP um, Ukrajna parlamenti közgyűlésé tagjának a szót, utána pedig megnyitjuk a vitát. Először Andrej kap szót. Köszönöm szépen, Heidi, köszönöm, Viktor. Valóban nagyon kor jön ez a konferencia, és persze köszönöm a biztosoknak is a képviseletüket, illetve köszönöm Jurov asszonynak, hogy itt volt. Úgy hiszem tehát, hogy pontos jó időben kerül megrendezésre ez a konferencia, hiszen a jövő heti plenárison éppen a társulási megállapodás végrehajtásáról kerül a napirendre és megszavazásra remélem. Egy jelentést tervezett három ország kelet tekintetében, hiszen ők a keleti politika fő célzottjai. Üdvözlöm a kollégákkal való kitűrő munkát. Osztabb szemerekkel én vagyok a társ elnöke ennek a parlamenti, ukrán EP parlamenti közgyűlésnek. A DCFT, tehát a elmélyített szabadkereskedelmi megállapodás most már működik, és így konkrétummá válhatnak az előnyök. Úgy hiszem, hogy nagyon hasznos lehet a bizottsággal és a külügyi szolgálattal azon elgondolkozni, hogy hogyan lehet a társadalmi megállapodások végrehajtását jobban nyomon követni. Mi ellenőrző testület vagyunk, évente kétszer találkozunk, csak éppen ezért fontos volna, hogy ezen találkozók között is átfogó információval rendelkezzünk és így a közönség számára is megfelelő információt tudjunk biztosítani. Köszönöm szépen a munkát, és örömmel tekintek annak elébe, hogy a harmadik penelnek én leszek a társelnökem. Persze, a három társ elnök együttműködése nélkül nem volnánk ott, ahol tartanánk. Kandalaki úrnak adom meg a szót a grúz parlament részéről, ha lehet másfél percbe próbáljon felszólalni, gazdálkodnunk kell az idővel. Kandelaki úr nekem adta át a szót. Köszönöm szépen. Nagyon nagyra értékeljük azt a figyelmet, amelyet a három ország kap. Grúzia képviselőjéként néhány kérdést szeretnék kiemelni, melyet már említettek. Az egyik az igazságszolgáltatás függetlensége. Köszönöm minden felszólalónak, akik felvetették ezt a kérdést. Az igazságszolgáltatás függetlenségének garantálója az alkotmánybíróság lett. Az alkotmánybíróság elég bátor és elég szakszerű volt, és így megakadályozták egy fontos, független, nyugatorientált tévétársaság átvételét, a Stavitúról van szó, tudom, hogy sokan tudnak erről. Az alkotmánybíróság azonban így sajnos politikai támadások, agresszív támadások célpontjává vált, és úgy gondoljuk, hogy erről fontos, hogy mindenki tudjon, hiszen ők voltak azok, akik az igazságszolgáltatás függetlensége mellett síkra szálltak, amely rendszer, az igazságszolgáltatás rendszer az első és másodfokon, akár még a legfelsőbb szinten is eljáró bíróságok tekintetében sem volt mindig biztosított. Az alkotmánybíróság tehát nagyon fontos Grúziában. Egy másik fontos kérdés a az ellenzék szerepe. Örülök, hogy említették az inkluzív megközelítés. Sajnos, ha az ellenzéket bebörtönzik, vagy pedig erőszakos áldoz, támadások áldozatévá válik, akkor az inkluzív megközelítés nem lehet alkalmazni. De ezzel persze nem akartam, a kalapáccsal nem akartam elriasztani az ellenzéket. Most pedig a parlamenti eh, Moldáv EP parlamenti közgyűlés elnökének adom meg a szót. Endi, tessék, tiéd a szó. Remélem, hogy jó öm, újságokkal is szolgálhatok, és most a románul fogok beszélni. A, a Moldáviai Köztársaság jelenleg a utóbbi évek legnagyobb válságát élti, éli meg. Tehát én úgy gondolom, hogy egyetértek azokkal, akik a panelben felszólaltak. Én szerintem strukturális problémákkal állunk szembe, emigráció, bevándorlás, menekült hullám, és el kell ismernünk azt is, hogy több nyitottságra van szükség Kisinyóval szemben, és a politikusok, akik az európai utat választották, a mi partnereink. Természetesen Transnistriában és Moldovában is foglalkoznunk kell a helyzettel, és igaziból két megoldás kínálkozik, egyik se túl jó, vagy korai választásokat írnak ki, vagy pedig megmarad a jelenlegi státuszkó. Nehéz azoknak a helyzete, akik az európai úton elkötelezték magukat. Nincs, nem lehet választani a stabilitás és az instabilitás között, ahogyan erre már rávilágított egy moldáviai, moldáviai jellemző is. a volt kommunista parlamenti képviselőkre utalnék, mert bizony nem minden mutat Európa irányába. Köszönöm szépen! Most pedig szeretném felkérni Ez egy ukrán név. Ki fog felszólalni az ukrán delegációból? Tarasjuk úr, Boris Tarasjuk, aki korábban az Euronest parlamenti közülésének alelnöke volt. Akkor Boris, köszönöm szépen, kedves barátaim, európai parlamenti barátok, kedves kollégák az Euronest részéről. Számomra nagy megtiszteltetés, és az ukrán delegáció számára is nagy megtiszteltetés az, hogy ezen a fontos eseményen részt vehetünk. Köszönjük szépen az Európai Parlamentnek, hogy ezt a konferenciát most megszervezte. Ez egy fontos konferencia, és jókor is érkezik számunkra nagyon fontos az, hogy parlamenti euronesztes lehetőségeinket is kibontakoztassuk. Szeretnénk megköszönni az Európai Bizottság, a főképviselő és az Európai Parlament támogatását, segítségét. mert mindig is odafigyeltek az Európai Parlament részéről is az Euronest parlamenti közgyűlésére. És köszönöm szépen azt a támogatást is, amelyet Ukrajna felé biztosítottak ezekben a nehéz időkben. Nagyon örülünk annak, hogy az európai intézmények továbbra is egységesek az orosz agresszióval kapcsolatban, és a szankciópolitikával kapcsolatban is. És még egyszer azt szeretném mondani, hogy az orosz agresszív politikák fényében az Európai Unió még egyszer kifejezésre juttatta azt, hogy itt egy alapvető nemzetközi jog sérelem tisztázásáról van szó, és mi továbbra is támogatjuk ezt a fajta megközelítést. Látom az ön jelzését, köszönöm szépen. És végül azt szeretném még elmondani, hogy mit is várunk mi az európai intézményektől, az Európai Uniótól. Azt várjuk, hogy ne adjanak ürügyet az oroszoknak arra vonatkozólag, hogy az Európai Unió megosztott lehet. Köszönöm szépen, Boris. Most pedig Astrojevic úr következik. Ő a moldovai témának a jelentéstevője. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Valóban ez egy olyan időszak, amikor fel kell ismernünk azt, hogy sokat sikerült előrelépnünk 2014-ben és 2015-ben. Az előkészítés éveit éltük meg. Új változások köszöntöttek be 2016-ban. És 2016-ban lesz a valós átalakulás éve és az eredmények éve. Néhány gondolat a társulási megállapodással kapcsolatban. Amennyiben Oroszország nyomást gyakorol a szomszédaira, az Európai Unió egészen másként közelíti meg szomszédait, egy demokratikus partnerséget ajánl, ez egészen más. Mi nem kívánjuk másod ranguként kezelni a szomszédainkat, hanem inkább, és nem is akarunk rájuk kényszíteni semmiféle reformot, hanem arról van szó, hogy el kell ismernünk, hogy ez eszenciáját tekintve másfajta megközelítés. De a partnerségek tekintetében az Európai Uniónak is látnia kell azt, hogy a struktúrák terén is változtatnunk kell. Az Európai Bizottságban nagyobb személyzeti támogatottságra van szükség. Azért, mert még a delegációink terén is az ilyen tagállamokkal való együttműködést prioritásként kell kezeljük. Köszönöm szépen. Most pedig Gia Zsorzsoliáni következik a grúz parlamenttől. Большое спасибо. Э, большое спасибо за глубокий анализ и объективный. Szeretném megköszönni azt a mély elemzést, amelyet a jelenlegi helyzettel kapcsolatban festettek le Grúziában és más európai országokban is. Szeretnék reflektálni olyan aspektusokra, amelyek a reformokkal függenek össze, ugyanis a reformok részben tartalmaznak intézményi aspektusokat, de tartalmaznak emberi tényezőket is, és bizonyos sokkal könnyebb megváltoztatni a dolgokat, mint az embereket. Tehát én úgy gondolom, hogy a mi bíróink csak akkor lesznek függetlenek, hogyha éveken keresztül segítjük őket ebben. A függetlenségi törekvéseket a politika szintjén kell megkezdeni, és nagyon sok aspektusa van ennek a kérdésnek. Csak így lehet biztosítani azt, hogy a bíróságok fair módon fognak eljárni, és igazságos ítéletek születnek. Én úgy gondolom, hogy most jó úton haladunk az igazságügyi reform területén. Most pedig szeretném felkérni Tatjana Zdenoka asszonyt, hogy szólaljon fel. Köszönöm szépen. Egy kérdés lenne, egy kérdésem lenne Jurova asszonyhoz, amennyiben lehet erre választ kapni. Remélem, hogy lehetséges. Remélem, van erre még idő. Ön beszélt az ukrán jogban a változásokra, diszkriminációmentesség, munkajogi reformok, és így tovább. De mit gondol ön a büntetőjogi eljárás jog reformjára, tehát hogy a politikai foglyokat több mint egy éven keresztül fogva tartják a bírósági szakasz előtt, ugyanis nincsen egy erre meghatározott határide, határidő. 2014 májusa óta senki sem foglalkozik az igazságügynek ezzel a feletével, tehát nincsen ennek felelős ennek a területnek, és talán önök is foglalkoztak már ezzel a kérdéssel, vagy, vagy nem, ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen, Zanoka asszony. 12 percünk van. és gondolom, hogy mindenki szeretne egy rövid reakciót, választ kapni a felszólalóinktól. De van néhány meg, parlamenti képviselő még a listán. Én nagyon szépen kérem, hogy az a holland népszavazás ügyével kapcsolatban átadnám a biztos asszonynak a szót. És az utolsó felszólalás Húzsa úr lenne. Köszönöm szépen. Megpróbálok nagyon röviden hozzászólni. Néhány kérdést szeretnék felvetni. Ebben az idilli képben Ukrajnából hiányzott számomra valami. Egy olyan vízióról beszélek, amely bizony a NATO és a, az IMF kapcsán előjön. Én a kommunista párt legalizáció, legalizációjáról beszélnék, ugyanis én úgy tudom, hogy a kommunista pártot kizárták a törvényes keretek közül. Engem ez nagyon aggaszt, mert úgy gondolom, hogy ők is legitim képviselők itt a parlamentben. Mogherini asszonynak is jeleztük már ezt. Itt vannak a neonáci alakulatok, amelyek a sajtó szerint mindenhol jelen vannak, még a belügyminisztériumban és a honvédelmi minisztériumban is. Tehát ez érdekelne engem, és aztán egy borzalmas eseményre került sor egy fiatal anyával kapcsolatban, ami számunkra elfogadhatatlan. Uh, turn to Commissioner Jurova for if she wants. Jourova asszonytól kérdezem, hogy szeretne reagálni, nyilván igen, és válaszol a kérdésekre. Az általános elveket helyeztük elő térbe a diszkrimináció ellenek küzdelemben a munkatörvénykönyve kapcsán is és a jogszabályok az meg kell, hogy feleljenek az európai jognak és benchmarkoknak, a, akár a szexuális irányultságról, vagy kisebbséghez tartozásról, vagy életkorról legyen is szó. Jelenleg elégedettek vagyunk a, a mostani eredménnyel, ami bekerült a munkatörvénykönyvébe. Világosan lefektetik, hogy a foglalkoztatás során nem lehet senkit diszkriminálni. Amikor szeptemberben Ukrania, Ukrajnában jártam, még nem volt teljesen világos, hogy ezt mennyire világosan fogják majd megfogalmazni a munkatörvénykönyvében. Voltak olyan szövegtervezetek, amelyek az én megítélésem szerint megpróbáltak direkt nem egyértelműen fogalmazni de most eh, az a helyzet, eh, hogy állandó nyomást fejtünk ki annak érdekében, hogy a diszkrimináció elleni küzdelemben ezek a magas szintű kritériumok eh, benne legyenek a jogszabályokban. A második kérdését nem értettem. A hogy van-e bármilyen korlátja, hogy meddig lehet a büntető eljárás során előzetesben tartani valakit még a bírósági tárgyalás előtt. Amikor Ukrajnában jártam, akkor ilyen eljárási kérdésekkel nem foglalkoztunk, hanem én elsősorban a legfontosabb benchmarkokra koncentráltam, hogy mit akarunk, az igazságszolgáltatás függetlensége, szakmaiság, az ügyészség szakmaisága és függetlensége. Meg fogom ezt is nézni, amire rákérdezett. Ugye különböző rendszerek működnek az Európai Unión belül is, és nekünk az Európai Bizottságnak nagyon kevés hatáskörünk van arra, hogy beleszóljunk a büntető eljárás jog egyes konkrét szabályainak az alakításában a tagállamokban azért tudunk némi befolyást gyakorolni a eljárás jogra, például az eljárás során a e, jogok a gyanúsítottak, e, vádlottak joga kapcsán e, készül egy új jogszabály a vártatlanság vélelméről, a gyermekjogok erősítéséről, de hát, mint mondtam, nagyon kevés az EU-nak a kompetenciája a büntetőjog területén és ez vonatkozik a külpolitikára is, külügyekre, ahol is szintén inkább csak rendszer szintű alapügyekkel foglalkozunk. Biztos lesz még lehetőségünk a délutáni panelvita során erre részletesebben is kitérni. Matanov asszonyt kérdezem, hogy kíván-e néhány megjegyzést tenni, nem muszáj. Schmidt asszony, aki a főképviselő asszonyt képviseli, csak annyi két-három dolgot szeretnék mondani, reagálva az elhangzottakra. Teljesen egyetértek azzal, hogy a megfelelő implementálásban most a hangsúly, ez számunkra is fő feladat, parlamenti felügyelet, erős civil társadalom, ez jelentheti a végrehajtás garanciáját. És ami az, az erőszak okait illeti, nyilvánvalóan minden erőszak elfogadhatatlan, bármi is indított valakit erőszakos cselekményre. Világosan elmondtam, hogy továbbra is határozottan támogatjuk Ukrajna terület integritását és szuverenitását, továbbra is elfogadhatatlan a krím megszállása, de mind a két felet folyamatosan arra is kérjük, hogy hajtsák végre a Minszki megállapodást, mert ez is segít a tovább lépésben. És végül a neonácikra vonatkozó utolsó kérdésre reagálva, a biztos asszony az előbb említette, hogy küzdünk a, akár a szexuális irányoltság miatti hátrányos megkülönböztetés ellen, és ez ugyanúgy vonatkozik a kisebbségekre is, amit a náma látszik, a folyton propagálnak, és minden radikalizálódás és szélsőséges megnyilvánulás ellen is határozottan fel kell lépni. Köszönöm szépen, Helga! Tudom, hogy most diszkriminálok néhány parlamenti képviselőt, de hát megpróbálok azért egalitárius módon eljárni, hiszen öt frakció képviselőinek próbáltam szót adni. Megértésüket kérem, hiszen nagy csúszással kezdtük. De talán Suskó úr néhány záró gondolatot öntől kaphatunk, és utána elmehetünk ebédelni, és majd elmondom a délután mi lesz. General. Köszönöm, csupán egy általános észrevételem, van nagyon hálás vagyok az Európai Uniónak. Esélyt, jövét kínál számunkra. Az a fontos, hogy a menetrendünk voltak éppen majdnem ugyanaz, mint az Európai Unió menetrendje. Ez pedig a szinergia lehetőségét kínálja fel, a sikerzáloga lehet. Sok területen elmélyíthetjük az új Ukrajna és az új Európa a bizalmat közöttünk, és egy új keleti partnerség jöhet létre. Köszönöm szépen. A vita itt nem ér véget. Folytatjuk negyed kettő után, de biztosítanom kell, hogy mindenki érti, hogy más teremben folytatjuk majd az üdést, ezt a termet pedig 5G2-nek nevezik. 5G2. Nyugodtan kérjenek tanácsot az Európai Parlamenti képviselőktől vagy a munkatársoktól, időközben pedig a harmadik emeletem a büfében egy rövid szendvicsebédet fogadhatunk el. Köszönöm a munkájukat, három tematikus ülés lesz délután, itt folytatjuk, köszönöm.